So, liebe Kolleginnen, Kollegen. Tisztelt kollégák. Két perccel elmúlt három óra. Rendben. Örömmel jelenthetem, hogy a tízes napi rendi ponthoz érkeztünk, és ezen belül a számvevő székek, szék képviselőivel tudunk majd eszmecserét folytatni. Természetesen nem az összes pénzügyi szempontról, hanem csak a kereskedelmi jellegű pénzügyi ellenőrzési szempontokról fogunk beszélni, de ezekből van is elég a makrofinanciális támogatásokról, és arról, hogy hogy tudjuk ezt olyan célhoz kötötten folyósítani, hogy ne legyen korrupció, hogy ne legyenek téves helyen landoló pénzek, aztán megnézzük, hogy hogy néz ki a kereskedelemvédelmi eszköz, hogy hogy néz ki a kereskedelemfejlesztés, fejlesztés, és a különböző vámok és preferenciák ügye is sorra fog majd kerülni, tehát egy sor kérdés és téma napirendre fog ma kerülni, különösen a külön hmm, különösen annak örülök, hogy három nagyon ügyes, tapasztalt szakértő van most a körükben, körünkben. Zalicius úr az egy, egyik, aki a, akivel már nagyon régen jó kapcsolatunk van. Pinksten úr, aki a belga belga kormányjal folytatott ápolt jó kapcsolatokat, és már úr, aki már 2013 óta az Európai Számvevőszék dolgozik, és különösen a versenypolitika témájában igen járatos. Tehát először a mandátumról lesz majd szó, aztán a munkaprogramjukról, és végül majd néhány különösen kereskedelemmel szorosan összefüggő kérdés kerül sorra. Először Zalicius úrnak adom meg a szót. This is a, huge risk. Uh, Köszönöm. A számbevőszéknél igyekszünk kezelni a kockázatokat, ugyanakkor nem akarjuk rabolni az idejüket bevezető hozzászólásainkkal, inkább a tényleges eszmecserére hagyjunk időt, meg a kérdések megválaszolására. Ám hadd kezdjem azzal, nagyon röviden, hogy beszámolok arról, hogy a felhatalmazásunk általában a munka, a számbevőszéki munka elosztásában miképpen jelentkezik, mit teszünk és milyen mértékben. Talán a fő kötelezettségünk az európai szerződések alapján az, hogy auditáljuk az európai számvitelt, az európai pénzek számlázását. 2016-ra az éves jelentésünket már beterjesztettük, ez a plenárison napirendre került, a tisztelt ház előtt Strasbourgban, nem régiben. Rendkívüli esemény ez nekünk, mert először is, egy, először történik egy negyed évszázad óta, hogy ha nem is, elit, nem is negatív, de mindenképpen jó minősített véleményt adunk az európai számvételről. És nem csak a pénzügyi szabályoknak való, a műveleteknek való megfelelés, az európai szabályoknak való megfelelést vizsgáljuk, hanem a kiadások hatékonyságot, eredményességét is vizsgáljuk. Először történt ez. Ez a, munka, a munkának ez része egyre fontosabbá válik. Ezért konkrétan része már a stratégiánknak, amelyet nem régiben hagytunk jóvá 2018-tól 20-ig tere időszakra. Az a szándékunk, hogy több teljesítmény auditot végezzünk, és több erre vonatkozó rendkívül jelentést publikáljunk. Bár a számok már most is jelentősek, ugye 36 különféle jelentést adtunk ki az európai szakpolitikák különféle aspektusairól már 2016-ban, ám ezt még növelni szeretnénk. Jelentésről jelentésre szoktuk bemutatni a munkánkat. A mostani év egyfajta premier, mert most van először, hogy egy horizontális keresztmetszetet szeretnénk bemutatni. Kollégáim teszik ezt a szakbizottság tagjainak, bemutatva különféle audit jelentéseket. A fő célunk, és ez lehet érdekes, be is tettük a stratégiánk címébe, hogy erősítsük a független auditba vetett bizalmat. A bizalomra szükség van, a független auditálást végezzük, hát nem űrben dolgozunk, nem vákumban dolgozunk, így a visszajelzések a stakeholderek részéről, és a legfontosabb ilyen stakeholderünk voltak éppen az Európai Parlament, nagyon fontosak. Ezért már ugye második éve folyik az, hogy, gyakor, hogy, hogy kísérleti jelleggel begyűjtünk ötleteket, gondolatokat a szakbizottságoktól. Persze az éves programunkat magunk állítjuk össze, ezt ki is adjuk jövő hónapban, és specifikus jelentések is lesznek. A negyedik és ötödik nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó, meg a pénzügyi gazdasági irányítással foglalkozó kamara vonatkozásában, ám az önök szakbizottsága még nem kapott ilyen témalistát, de a mai eszmecsőre után, mikor önök jobban belátják majd, mit csinálhatunk és mit tudunk csinálni, talán több ötlet megfogalmazódik az önök részéről is. És mi pedig függetlenül igyekszünk válaszolni az európai állampolgárok igényeire. Most pedig akkor átadnám a szót Karel Pinksternek. If the chair allows me. Ha megengedi az elnök. Persze, hogy megengedem, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, kedves szakbizottsági tagok. Örömmel szólok fel önök előtt ma. Ugye megfordulok a Kobu és a Kokobu előtt is olykor, meg a Lafett előtt, de ebben a szakbizottságban most először vagyok, mióta a miatt dolgozom, az meg már jó néhány éve van. Hagy reflektáljuk néhány pontra, elnök úr, amelyeket az e-mailben írt le. Tudom, hogy a munkaprogramunkkal foglalkoznak, illetve három különleges jelentéssel Tunézia, Ukrajna és az, a Szapahán déli jövedelem mobilizáció jelentés az, amelyeket megjelölt, és amelyek amiket már több éve ö, én viszek. A 2018-as munkaprogramot múlt héten fogadtuk el, Léne elnökünk a Kokobo előtt november 20-án fogja bemutatni, és a CCC előtt, aminek a Belgiumban más értelme van, mint itt ebben a parlamentben. A Belgiumban a, a harcos kommunisták mozaik szava, itt viszont a szakbizottsági elnökök ülésének a neve. Január 16-án lesz ez majd. A munkaprogramban nincs semmiféle ö, kereskedelmi téma a hármas kamarára vonatkozóan. Ez az a kamara a számbőszékben, amely a külkapcsolatokért felelős. Ugyanakkor van egy magas prioritású témánk, 12 téma magas prioritás, a többi pedig csak prioritási audit lesz. A 12 magas prioritási auditban az NGO-kat, NGO kiadásait fogjuk vizsgálni, az, az Afrikai Tratfund és a menekült eszköz Törökországban. Ezek tehát a következő évek kiemelt jelentőségű témái. Hadd beszéljek arról röviden, hogyan döntünk a témákról. Nem hasonlítésszerűen, hanem különféle kritériumok alapján. Például a, a, mennyi, a, a pénzvolumenek alapján, aztán a kockázatok alapján, kockázati profil alapján, és persze megnézzük a hozzáadott érték lehetőségét, és végül utolsóban figyelembe veszünk figyelembe veszük, amennyire lehet a parlament kívánalmait. Sokkal inkább tesszük ezt most, mint 11 éve, amikor én elkezdtem dolgozni a szembőszéknél. A három külön jelentés nagyon rövid lesz a bemutatása. Tunézia az első. Nem kell önöknek elmondja, mennyire fontos Tunézia az EU-nak, és mennyire fontos ez visszafele is. Mi vagyunk a legnagyobb kereskedelmi partnere Tunéziának, 80%-a körülbelül a tunézi exportnak EU-ba jön, az EU-nak deficitje van Tunéziával szemben. És hogy a dokumentumból csak egyet, egy mondatot idéznék, a számbevőszék nagyon körültekintő, amikor megfogalmaz dolgokat, most azonban ezt mondjuk a tunéziai ható, hatós, hatóságok ösztönzik az erőlépést. Ösztönözni kell őket az erőlépésre. Az ösztönzésre majd visszatérek. Úgy egy 300 milliós makrofinanciális rendszer hitelt adtunk Tunéziának, és a költségvetés támogatásokhoz, meg az MFI hitelekhez persze feltételeket is kapcsolunk. Mi szeretjük ezeket a feltételrendszereket, és a bizottságnak ez, öszt, ez az a ezzel ösztönzőket nyújtson, indítson el. Ám a bizottság és a külügyi szolgálat azt követeli meg a partnerektől, hogy ezeket a feltételeket teljesítsék, mielőtt a pénzeszközöket átadjuk. Ez pedig egy eléggé kényes pont, hiszen nagyon gyakori az, hogy amikor a, a kamarákban Eh, kölcsönös támogatásokat vizsgáljuk meg, az MFA hiteleket, amelyekhez elég erős hit feltételeket kapcsolunk, aztán kicsit mélyebb ásunk a részletekben, látjuk, hogy a feltételeket már akkor kielégítik, amikor aláírják a pénzügyi megállapodást. Vagy nagyon gyenge feltételek ezek, vagy nem, egy, vagy nem is mert realisták. Mégis odaadjuk a pénzt, hiszen ez politikai felelősség, politikai nyomásgyakorlás eleme is nagyon nagy nyomás nehezedik Tunéziára például. Ez a mediterránum toldére első nagyon fontos ország partnerünk. Tehát az ösztönző szerep nagyon fontos és vizsgálandó elem mindig. Az MFA hitel 300 milliós hitelre visszatérve, még egy mondattal, ez sürgető igényű volt, ezt találtuk a dokumentumokban, és bár sürgető igény lépett fel, az utolsó részlet a kívánalom után három évvel sem került lehívásra. Tehát volt egyfajta sürgető, sürgető jelleg, ezt a három évig nem hívták le az utolsó tételt. Van itt némi ellenmondás. Persze, lehet rugalmasan értelmezni. Három év nagyon gyorsan eltehet, ezt mi is érezzük, elnök úr. Tehát a, szerintem a bizottság meg kéne próbálja felgyorsítani a jóváhagyási eljárást a, a sürgősségi finanszírozásoknál, ahogy mi nevezzük ezeket. És persze, ugye 300 milliós MFA hitelről beszéltem, ehhez jött még egy következő 500 milliós tétel. Hagy szóljak röviden Afrikáról. A Szaharatól délre eső afrikai területek. Itt a belső jövedelmi mobilizációs célok fogalmazottak meg. Olyan országokra van szó, ahol nagyon komoly források lehetnek, volnának megmozgathatóak, nagy makroforrások, tehát potenciálisan gazdag országokról van szó. Fontos, hogy itt valamiképpen az adóbevételeket valamiképpen beindítsuk. költségvetési támogatások azt jelentik, hogy ugye egy átutalunk pénzeszközöket egy államkincstári számlára, és, és ha a pénz átkerült oda, onnantól a kormány, az ott kormány dönt annak a felhasználásáról. A 15. költségvetési támogatási programot ellenőriztük afrikai országok vonatkozásában, csak 5 ilyen költségvetési támogatásban volt egyáltalán feltételrendszer. Ez azt jelenti, hogy 10-ben még csak nem is kerültek leírás és miféle feltételek a pénz lehívásához követően. Ha tehát semmiféle feltételt nem határozunk meg, hát akkor nyilván nem tudunk ösztönzőket adni, lemaradunk arról a lehetőségről, hogy ösztönözzük valamire a kormányt. Utolsó jelentés Ukrajna, két ilyen makrofinanszírozási rendszer hitel volt. Az első nem volt frontloaded, a második viszont igen. Tehát a nagyon gyors kifizetés lehívás volt a cél. A másodikban két milliárd euró került lehívásra MFE hitelek formájában 2014-ben és 2015-ben. az MFA által nyújtott EU segítségnyújtást Ukrajnában abszolút példátlan volt, korábban a bizottság ilyet nem szervezett, persze meg voltak a jókai ennek, mint mindannyian tudják. A jelentés rámutat, hogy egyfajta szankciórendszer révén az MFA kifizetéseket kétszer is elhalasztották, 2014-ben és a bizottság részéről, és ez valóban segítette azt, hogy bizonyos feltételek valóban hát megvalósuljanak. Azt is javasoltuk, hogy nagyobb hangsúlyfejtesenek a közigazgatási pénz, igazgat, pénz igazgatásra, és a ellenes harcra, és szerintünk a feltétek, a feltételrendszerek létrehozása és az ösztönzők összekapcsolása túl gyenge. Ez egyfajta párbeszédet jelent ugyan, de én úgy gondolom, hogy az általam vizsgált auditok során, vagy végrehajtók során a parlament tovább kéne szorongassa a bizottságot az irányban, hogy kimondják, hogy nagyon szép egy sajtótájékoztatban felsorolni a feltételeket, de ha ezek a pénz lehívása után, vagy nem valósulnak meg ezek a feltételek, akkor voltak éppen ugyan olyan várakozásokat teremtünk, csak amiket nem tudunk teljesíteni. Köszönöm szépen a türelmüket, és meghallgattak. To... Köszönöm szépen, Mátesz úrnak adom most meg a szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy rövid bemutatót fogok tartani arról, hogy a kereskedelmi politikával kapcsolatban mit tudunk-e a közeljövőben, illetve a hosszabb távon. E, először is az imp csoporttal kapcsolatos dokumentumok ebben az évben kerülnek majd véglegesítésre, illetve az ezzel kapcsolatos jelentés. Arról fog majd ez kimenni, hogy az import eljárásokban milyen hiányosságok vannak, e, hogy egységesen hajtják-e végre ezeket a tagállamok, úgy, ahogy az a szabályozásban le van írva, és arról is szólni fog, hogy a bizottság megfelelő képen értékeli-e majd a vám, az elvesztett vámbevételek helyzetét, illetve azt, hogy milyen hiányosságnak köszönhetők ezek. Aztán az exportországok administratív eljárásait, körülbelül között Kínával kapcsolatos helyzetet is megnézi a jelentés, de ahogy mondtam, a bizottsággal tartott utolsó tárgyalási fordulók még folynak úgyhogy erről többet nem tudok mondani. Aztán az elkereskedelem, amely nem csak az Európai Unió határain belüli, hanem a határain kívülre, kívül más partnerekkel folyó elkereskedelmet is fogja elemezni, illetve e-, erről is fog szólni, 2018-ban lesz itt a nagy hangsúly. Tehát ez a két nagyon fontos projekt, amelyen most foglalkozunk, amelyeket korábban már befejeztünk, és hogy milyen témákban folytak ezek. A különböző kereskedelmi, előnyös kereskedelmi megállapodás soknak az ex ante és ex post vizsgálatával foglalkoztunk, illetve hogy a bizottság ezt mennyire megfelelőképpen végzi. Aztán volt egy olyan jelentés, amely nem a külkereskedelemmel foglalkozott, de hatással van rá, ez pedig az áfacsalással kapcsolatos jelentésünk, itt ugyanis a 42-es vámügyi eljárás támogatása kerül így az asztalra, illetve a különböző adó elkerülési problémák. Itt a legnagyobb probléma az, hogy a különböző hatóságok között nem megfelelően működik az adat átadás csere, úgyhogy ez volt az, amivel legaktívabban foglalkoztunk, de hogyha másra vonatkozó kérdéseik lennének, azokat is szívesen megválaszolom. Köszönöm szépen. Ezután most a képviselők kapnak szót. Hallottunk a mandátumról, hallottunk egy kicsit a külső, illetve belső dimenziókról is, amelyek a kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatosak illetve hogy milyen jelentések készültek, vagy vannak készülőben ezekben az ügyekben, hogy milyen ajánlásokkal tudnak majd élni a jövőben. Először Bőge úrnak adom meg a szót, aki a mi pénzügyminiszterünk itt a Kereskedelmi Bizottságon belül, és ő mindenféle költségvetési eh, témának tapasztalt szakértője köszönöm szépen. De annak ellenére, hogy már 38 éve foglalkozom ezzel a témával, még folyamatosan tanulok, és eh, a Költségvetési eh, Bizottság tagjaként már kétszer is tárgyaltam a parlament nevében a több éves pénzügyi keretről. Nagyon érdekes volt az előadásuk, és nagyon nagyra becsülöm azt, hogy a számvevőszék módszertana milyen irányt vett az elmúlt évek során, a munkamódszereik hogy változtak, ez számunkra is igen szimpatikus hiszen sokkal jobban koncentrál arra, hogy az állampolgároknak is megmagyarázza, hogy hogy folynak ezek a dolgok, hogy mi az, amit jobban tudnánk csinálni, illetve hogy sárgalapot mutat a bürokráciának és a túlszabályozásnak is olyan esetekben, amikor ezek aztán hibákat okoznak, olyan hibákat, amelyek nem minősülnek csalásnak, de mégis hibákként kell, hogy kezeljük őket, és amik az, abból származnak, hogy azok az állampolgárok, akik nem naponta foglalkoznak ilyen ügyekkel, sajnos néha automatikusan a túlszabályozás miatt vétenek hibát az eljárásokban. Pinkston korábbi kollégám egyébként ő felvázolta a különböző vészhelyzeti finanszírozási helyzetet, helyzeteket, illetve a költségvetési támogatási ügyeket. Két kérdésem lenne hozzá. Az egyik az, egyetérte abban, hogy egyrészt az elmúlt évek során az Európai Uniós költségvetésen belül is sikerült a vészhelyzeti támogatást úgy jó, jó irányba fejleszteni, hogy gyorsabban, gyorsabb eljárások és jobb eszközök segítségével tudjuk az igényt kielégíteni. Mm, ha megnézzük a 2015-ös migrációs válságot, és hogy milyen eljárások voltak, akkor látjuk, hogy ott nagy hiányosságok voltak, és a nemzeti bürokrácia is rosszul működött, ott nem ismerték el a nemzetközi közösség igényeit, <clears throat> és hogy a hogy nem, nem tudtuk megfelelőképpen támogatni a már meglépő, meg, meglévő menekültáborok igényeit, nem volt megfelelő kommunikáció az ENSZ, illetve a különböző szervezetek és a tagállamok között. Nem gondolja, hogy proaktívabban kellene egy ilyen eszköztárat kialakítani annak érdekében, hogy gyorsan, közvetlenül tudjunk segíteni az ilyen esetekben, ahelyett, hogy mindenféle bonyolult költségvetési eljárásokon keresztül bukdácsolva tudjuk ezt megtenni. És ugye ez valószínűleg nem csak számunkra lenne jó, hanem, hanem nemzetközi szinten is sokkal jobban néz neki. Tehát és itt, és itt az ENSZ szempontjait is figyelembe kell venni, hiszen fő adományozója vagyunk az ENSZ-nek. Ezen az első kérdésem. Másik kérdés pedig az, hogy ugye a projektfinanszírozással és a költségvetés támogatással kapcsolatban nagyon eltérnek itt a házon belül is a vélemények. Én magam egyetértek azzal, hogy végül is a költségvetési támogatás a helyes dimenzió, ennek nyomán kell a cselekednünk, de az országoknak kell, hogy legyen egy bizonyos struktúrájuk, a politika, ö, politika és a különböző ö, irányítás, közigazgatás terén, mert különben nem működik a dolog. 15 országot vizsgáltak meg, ahogy mondja, és ebből 10 országban nem említettek semmiféle feltételt. És azt kérdezném, hogy akkor korábban miféle rémálmokról beszélt nekünk a bizottság a költségvetési támogatással kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy ha nem képesek, nem készek arra, hogy ezt ma megtegyék, akkor a következő időszakban napirendre kell ezt tűznünk, mert különben az, lesz, az a helyzet áll elő, hogy a szomszédsági politika és a migrációs politika ö, ö, révén nem tudjuk a szomszédainkat stabilizálni. De nagyon fontos azt is tudni, hogy milyen eszközökkel tesszük ezt, hiszen az ott lakó polgárok érdekében kell, hogy cselekedjünk, az ő érdekükből kell, érdekükben kell az eszközöket megfelelőképpen használnunk, nem pedig a saját érdekünkben, illetve valamilyen ilyen rózsaszín remények által vezetetve. Tehát a jövőbeni következő tövébes pénzügyi keret miatt is nagyon fontos lenne, hogyha ezt kicsit körüljárnánk, és a bizottságot is meg kellene kérdeznünk, hogy miért ragaszkodik annyira a költségvetés támogatáshoz, miközben látjuk, hogy ez nem a megfelelő, nem mindig a megfelelő eszköz, illetve nem mindig működik megfelelőképpen. Köszönöm. Há, egyelőre öten szeretnének még felszólalni, akkor itt be is fejezzük. Először Tiziana Bigini kollégája lesz a szó. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen a számvevőszék képviselőinek, hogy eljöttek erre az igen fontos vitára. Tavaly egy állásfoglalás jelentéstevője voltam a szakbizottságunk nevében arra vonatkozóan, hogy hogyan működik a Vámunió az Európai Unióban. Tehát nagyon gyakran találkoztam ezzel a kérdéssel. És ezzel kapcsolatban szeretnék felvetni valamit. Ez pedig a következő. A szabályozást különbözőképpen hajtják végre, és az óriási eltéréseket hoz létre. Hogyha a harmonizáció a céljuk, akkor önök szerint hogyan lehetne a vám ellenőrzést harmonizálni, illetve hogyan lehet ezt olyan módon megtenni, hogy az áfa bevételeket, illetve az Európai Unió saját erőforrásait ez ne veszélyeztesse tehát hogy ezt a kettőt ne érintse hátrányosan. Természetesen nagyon sok kereskedelmi kapcsolati minta van az Európai Unióban, és ezeket észben kell tartani. Schuster úr? Das Thema anschneiden, äh, wie ist das eigentlich? Mm, még egyszer azt szeretném megemlíteni, hogy a makrofinanciális támogatásokkal kapcsolatos feltett kiszabott kötelezettségeknek, feltételeknek hogy felelnek meg. Ugye Ukrajna a 8 milliárdos támogatásból már a második trancsot kellene, hogy megkapja, de ezek a kifizetések késlekednek, mert nem felelnek meg a feltételeknek hát hogy van akkor most az elsőnél, ott megfeleltek, és aztán most húzódik a második, és valahogy a bizottság vagy nem tudja, vagy nem akarja megválaszolni az ezzel kapcsolatban feltett kérdéseket. Azt kérdezném, hogy tudják-e, hogy mik azok, illetve el tudják-e mondani, hogy milyen feltételeknek feleltek meg, és milyeneknek nem és ugye jó lenne, hogyha nem ilyen opportunista módon viselkedne a bizottság, hiszen ugye most itt van 6 millió euró, ami talán azért nem kerül kifizetésre, mert tudjuk, hogy mennyire nagy szintű az ukrán korrupció, és persze szerintünk sincs, sem lenne annak értelme, hogyha ez így ilyen módon elveszne ez a pénz. Inmar Rodriguez. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen a számvevőszék képviselőinek, hogy eljöttek hozzánk. Szerintem nagyon fontos, hogy valóban megvet, megbeszéljük ezt a kérdést. Egy-két kérdésem lenne, illetve egy-két megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Először is. Részleteket szeretnék tudni a vámeljárásról, amelyre önök is utaltak. Tehát szeretném tudni, hogy mi a helyzet az áfa csalásra, illetve az áfa elkerüléssel. Ezen kívül, ami a vámkérdést illeti, vannak olyan mechanizmusok, amelyeket életbe léptettek. A saját kezdeményezés jelentésünkből, ebbe beszámoltunk erről. Hiányzik az egységes megvalósítása a vámkódexnek, illetve ott van az ellenőrzési mechanizmus, illetve a szankciók kérdése is. Van vámunió, azonban ugyanazokkal a mechanizmusokkal teljesen más bánásmódot látunk különböző országokban, tehát nagyok az eltérések. És aztán még valami, amely személyesen is tudomásomra jutott. A vámtisztviselő egy Spanyolországba importáló személlyel dolgozik, és érvényesítik a szabályokat, hogyha egy másik országba megy ez az importőr, akkor teljesen más vámkódex alá esik, és sokkal alacsonyabb vám illetéket kell fizetnie. Tehát ezzel tulajdonképpen kikerülik a vámok megfizetését. Tudják-e, hogy ilyen tevékenység, ilyen gyakorlat létezik, és akarnak ezzel foglalkozni, illetve kívánnak-e tenni valamit? Nagyon nehéz megérteni egy átlagos állampolgár számára ezt a kérdést, ezt a jelentést, hiszen azt is tudjuk, hogy a vezetés számára készítették ezeket a jelentéseket, nem pedig a az átlagember számára, de nem lenne jó ötlet esetleg egy ilyen összefoglalót készíteni, hogy mindenki lássa és értse, hogy mit is jelentenek ezek a számvevőszéki jelentések. És végül egy kérdés, hogyha megengedik. Mi a helyzet a nemek dimenziójával, más szóval milyen arányban vannak nők a számvevőszékben? Hát, mondja az elnök, mai, a mai napon nem mondhatjuk azt, hogy érvényesül a paritás, Helmut Scholz következik. Köszönöm szépen. Az egész panelra igaz ez, nem csak a szervő, szerzőkre igaz. Nem ismétlem meg, amit kollégáim már elmondtak, vagy megkérdeztek, de viszont kicsit kihegyezném a feltételrendszerek ügyét, a pénzügy, a támogatások nyújtása, legyen az MFA, hitel, bármilyen pénzügyi eszköz. a közvetlen kereskedelmi megállapodásokban mobilizált pénzeszközök bármelyikére. Felállítunk ugye feltételeket, a bizottság, az Európai Bizottság jelentéseket készít, ezeket mi jóvá hagyjuk. Ám a kérdés az, vajon a kritériumok elég pontosak ahhoz, hogy önök, mint auditorok ezzel egy eszközt kapjanak a kezükbe, hogy meg tudják vizsgálni, hova mennek a közpénzek és hogyan járnak hozzá egy, ahhoz, hogy egy fenntartható önjáró fejlődés induljon be az adott államokban. Tunézia, a Szaharától déli afrikai országok és Ukrajna körében megfogalmazottak kérdőjelek. Biztos lehetne folytatni a sort országokkal. A kérdés az, hogy amikor a makrofinanszírozás segítséget nyújtjuk. Még exaktabban kéne a feltételeket meghatározni, hogy ez valóban betartatható legyen politikai meccsere szempontjából is, meg aztán a kiadások tényleges, az adópénzek tényleges felhasználásának utolagos ellenőrzése során. A második kérdésem pedig, ami ezzel összefüggésben felmerül, mennyire tudják megítélni azt, hogy azok az eszközök, amelyek most értékelni vagyunk hivatottak, vajon hozzájárulnak egy, egy önálló gazdasági reform beindításához az adott országban. Tehát mi azt mondjuk, hogy gazdasági reformokat kell meglépniük, ugye a saját szempontunkból. Ám nem feltétlenül politikai összefüggésben, holott az is fontos volna, hogy a, a civil szervezetek, a vállalati szervezetek, szakszervezetek mennyire vesznek részt annak a meghatározásában, hogy végső soron milyen feltételrendszer szabunk meg ellentételezetként. Köszönöm, és a végén, de nem utolsósban, David Martin. Köszönöm, elnök úr. Csak egy nagyon konkrét kérdésem van. Nem tudom, hogy meg tudják-e most válaszolni. A TDI modernizációt a frakcióm részéről figyelemmel kísérve, a mostani tárgyalásokban a bizottság azt javasolta, hogy a vámok ha nem hoztabítják meg a közösségeket, akkor vissza kell fizetni etételeket. 2014-ben a parlament ezt ellenezte, a WTO követelményeken túlmenő tudnilik, és komoly kihatása lehet az EU költségvetésre. Vajon a számbevőszéknek van erről véleménye, hogy igazgatásilag hogyan lehetne ezt végrehajtani, és vajon lehenne a hatása az EU költségvetésre? Köszönöm szépen, nekem is lenne a bőge úr kiegész, kiegészítendő néhány szavam. Említettünk néhány példát, vajon a feltételrendszerek és a monitoring ügyében van-e olyan jó példa, amely blueprint, amely, amely minta lehet a továbbiakban majd? Yeah. Shall I start? Yeah. Yeah. Akkor kezdem én. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a kérdését, megjegyzését. Meg kell, hogy mondjam, nagyon nagy benyomást tettek rám ezek a kérdések. Pontosan többen is konkrétan fején találták a szöget a kérdéseikkel. Azt nem mondom, hogy nem gondoltam volna önökről, mert feltételeztem, hogy ennyire szakértőek minden esetre, hogyha valaki a költségvetések, a költségvetési ellenőrzési ügyekben otthon van, akkor pontosan ilyen kérdéseket tesz fel. Tehát én azt hiszem, hogy ez azt is jelenti, hogy az üzenetem eléggé jól átment önökhöz. Nagyon örülök még egyszer, hogy meghívtak, örömmel jöttem el. Bőge úr, azt kérdezte, hogy a vészhelyzeti támogatás fejlődötte. Én úgy gondolom, hogy igen hogy lehetne még javítani a működésén, nyilván lehetne. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek során sokat tettünk a helyzet javításáért, rugalmasabb lett a támogatás, és van egy pont, amelyet egyébként nem említettem meg az előadásomban, de most megteszem. Hogyha megnézzük a koordinációt a különböző főigazgatóságok és osztályok között, ugye van az ECO, a DEFCO és más főigazgatóságok, időnként nem működnek ezek tökéletesen együtt egymással, <clears throat> és a koordinált programozás, a kohézió, illetve a különböző tagállamok között nem mindig folyik gördülékenyen. Az Európai Unió és, és tagállamai nagyon fontos szerepet játszanak a fejlesztési segély és más segélyek területén, tehát sokkal nagy, súlyosabban oda tudunk hatni, és sokkal erősebben tudunk fellépni, ha jobb közöttünk a koordináció, mármint hogy közöttünk, a tagállamok között. Mondjuk megkérünk egy asszisztenst, hogy hogy keresse meg a, az összes ezen, ez, ez témában tett jelentést, és meg fogja látni, hogy mennyiszer fölmerült már ez a probléma. Projektfinanszírozás, költségvetés, támogatás Tunézia. Hát a költségvetési támogatás egyik alapvető feltétele a PEFA elemzés, amely a Public Expenditure Financial Assess. Mi is az a közkiadások pénzügyi elemzéséről van tehát szó, és amikor ez, ebből a szempontból megnéztük a tunéziai auditot, akkor azt láttuk, hogy 2010 óta nem készült ilyen jelentés, pedig négy évente el kéne készíteni hogy miért fontos ez az elemzés? Azért, mert hogyha az Európai Uniós költségvetéstől egy állami kincstárba tesszük át a pénzt, akkor biztosítanunk kell azt, hogy az országnak van annyi kapacitása, hogy megfelelőképpen osztja el ezt a pénzt, és nem vesztegeti el. Ezért van szükség erre a kiadási pénzügyi elemzésre. Négy évente meg kell ezt tenni. De hogyha nem készül el ez az elemzés, és ennek ellenére tovább foly, foly, folynak a pénzek az országba, akkor az úgy problematikus, és ezért a Tunéziáról írt jelentésünkben ennek a hiánya is szerepel. Bőge úr, a költségvetés támogatás azért rendkívül fontos, mert a bizottságnak lehetőséget ad arra, hogy politikai párbeszédet is folytasson az adott országgal. De ön is helyesen emlékeztetett arra, hogyha a feltételeknek már akkor is megfelelnek, amikor aláírják a megállapodást, hát akkor a parlamentnek és a képviselőknek rögtön kérdést kellene föltenni a bizottság felé, illetve a külügyi szolgálat felé. Bigin asszony kérdése azt hiszem talán majd Mátesz kollégámé lesz. Schuster úr kérdése aki Ukrajnáról beszélt, illetve azt kérdezte, hogy milyen feltételeknek felelt meg Ukrajna. A jelentés nincs nálam, úgyhogy teljes pontossággal nem tudok majd válaszolni, de azt szoktuk ellenőrizni, hogy a feltételeknek megfelelnek vagy nem, hogy végrehajtották-e, amit ígértek, vagy nem. A lista nincs nálam. Esetleg a jelentésben ön is le tudja, ön is ellenőrizni tudja, mert megvannak a megfelelő fejezetek, illetve címek, amik után utána lehet keresni. A korrupció elleni harcot is említette, ez is szerepel a jelentésben Ukrajnában nem tettek még eleget a korrupció elleni harc területén. Viszont ennek ellenére volt egy olyan célkitűzés, illetve feltétel, ami erről szólt, tehát az audit lezárásakor azt kellett konstatálnunk, hogy a korrupció ellenes harc területén nem tettek eleget, itt sokkal többet kell tenniük önök nyilván nagyon sokat tudnak Ukrajnáról. Tudjuk, hogy sok szempontból fejlődtek, sok struktúra lett jobb a korábbinál, de ez még kockázatosabbá teszi azt, hogy költségvetési támogatást nyújtunk olyan helyzetben, amikor nem felelnek meg a feltételeknek. Aztán a az, hogy ez a bizonyos összeg ez politikai szempontból került-e visszatartásra, vagy nem, én azt hiszem, hogy igen, politikai szempontok játszottak itt szerepet. Igen, asszony kérdéseit majd kollégám válaszolja meg és az EKN belüli nemek közötti kiegyensúlyozottság. Hát a tagállamok javasolnak tagokat, nálunk legalábbis a kormány teszi ezt meg, úgyhogy igazából túl sokat nem tudunk tenni a helyzet javítására, de én én voltam a korelnök, már elég régen én vagyok az, és igazolni tudom, hogy az európai számvevőszék igenis foglalkozik azzal, hogy a nemek aránya hogy néz ki a például két, múlt héten két menedzset is választottunk, illetve vettünk fel, és mind a ketten hölgyek, úgyhogy na, odafigyelünk a nemek közötti arány minél kiegyensúlyozottabb voltára, de tudjuk, hogy még nem te, teljesen tökéletes ez a helyzet sem. Solc úr, hogy a ö, megfelelő kritériumok <clears throat> a, az arányosság területén megfelelőek-e? Nem. És ez a legnagyobb probléma. És azt kérte, hogy pontosítani kellene, kérdezte, hogy pontosítani kellene a kritériumokat. Igen, természetesen. És ez az egyik fontos feladatunk, hogy a fel, feltételeknek a megfogalmazását kell pontosítani, mert hogyha nem eléggé specifikusan fogalmazunk, akkor akkor, akkor persze az kicsit könnyebb, megkönnyíti a külügyi szolgálat és a bizottság dolgát, mert akkor lehet egy kicsit így homályosan fogalmazni, de hogyha nagyon komoly, pontos, objektív, mérhető feltételeket támasztunk, akkor viszont nagyon könnyen lehet ellenőrizni azt, hogy ennek megfelelte az adott ország, vagy nem. Hát én azt mondanám, hogy jó kérdés, persze. Én úgy gondolom, hogy valahogy a bizottság akkor marad kényelmesen a komfortzónájában, hogyha nem fogalmaz túlságosan pontosan. És ezt én nagyon őszintén, nyíltan mondom meg így önöknek. És hát én igazából nagyon szívesen beszélnék erről a bizottsággal, hogyha nekem mutatnak olyan dokumentumot, ami eléggé pontosan van megfogalmazva, hát kíváncsi lennék rá. Én úgy gondolom, hogy nem eléggé specifikusak ezek a meghatározások. Aztán, hogy kell, ki kellene teljesíteni a programot? Igen, ez a válaszom. Mártins, Mártins úr kérdése Mátész kollégámhoz kerül majd, viszont elnök úr jó példákat keres a feltételeknek való megfelelésről. Én meg fogom kérni az egyik munkatársamat, hogy keressen egy ilyet. Sok ilyen jó példa van. Nagyon jó magá, magukért beszélő példák. Megpróbálok néhányat találni hogy ne elnök úr munkatársainak kelljen ezzel foglalkozni, és elküldöm önöknek. De általában az a probléma, hogy nem eléggé specifikusak a feltételek, illetve hogy már az, az állás pillanatában megvalósulnak, vagy olyan módon vannak megfogalmazva, amelyek teljesen irreálisak. ebből a szempontból elmondhatjuk, hogy nagyon sokan, sok mindenen tudunk még javítani. Köszönöm szépen, Máté úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ami az egységes megvalósítását illeti a VAM szabályoknak, nos, ebben a tekintetben nem a jelenlegi auditról szeretnék beszélni, nem szeretnék a kollégák dolgába belekavarni, tehát nem szeretnék az eredményekre reflektálni. Annyit azonban szeretnék elmondani, hogy az elődő, előző auditok kapcsán láttuk, hogy nagyon fontos kérdésről van szó. Például az ÁFA audit során azt tapasztaltuk, hogy különböző ágazatokat megvizsgálva teljesen illogikus ö, szállításokat találtunk. Volt olyan, hogy a végcélhoz közel érkezett meg egy szállítmány, aztán messze, messzire szállították, majd vissza, és ez, ez, ezt nem igazán lehet megmagyarázni, ha csak nem arról van szó, hogy van preferenciális belépési pont. Aztán, ami a többi auditot illeti, voltak olyan esetek, ahol nem igazán akarták megnézni a importált termékeket, illetve annak a tartalmát. Ez természetesen költségeket von maga után, nincs benne a szabályokban, de tulajdonképpen igazából mindig a költségeket és az előnyöket kell mérlegre tenni, meg kell nézni, hogy mennyi előnyt hozhat az, hogyha végig viszünk egy-egy ügyet. Lehet, hogy nagyon sok levelezésbe telik ez, egy származási országgal, és így tovább. Tehát néha azt tapasztaltuk, hogy vonakodtak a feladat elvégzésétől, és ez nagy mértékben érinti az egységes megvalósítást. A jelenlegi rendszerben a vámbevételek 20%-át megtartja az adott állam, tehát itt tulajdonképpen különbözőképpen járnak el, nem feltétlenül követik a szabályokat. A következő auditunk lehet, hogy majd erre is fényt vet. Utolsó kérdés pedig sajnos nem értettem. Következő hozzászóló. Igen, egy-két nagyon rövid választ adnék a fennmaradó kérdésekre. Először is, ami a nemek e paritását illeti, szeretném elmondani, hogy a legutolsó kinevezések, a legutolsó legalábbis javította, javította a számvevőszék nemek közötti egyenlőségét. Rodriguez asszony nagyon fontos kérdést tett fel a nyelvre vonatkozóan, a nyelvezetre, a jelentésünk megszövegezésére. Igen, egyértelmű üzenetet szeretnénk tolmácsolni a hallgatóságnak. Azonban az a probléma, hogy minden külön jelentés esetében vannak külön konkrét címzettek, akiknek lépéseket kell foganatosítaniuk. Ezek néha társjogalkatók, az Európai Parlament, illetve a tanács, és természetesen amikor komoly jogi kérdésekről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ennek fényében mutassuk meg a szaktudásunkat és az üzenetünket. Ezen a komplikált, nem feltétlenül mindenki számára érthető nyelvezeten fogalmazzuk meg. Azonban a legfontosabb érintett, illetve címzett az európai állampolgár. Ezért valóban itt javítani kell a gyakorlaton. A számvevőszéken belül küzdünk ezen, küzdünk, és próbáljuk ezt javítani. A jelentésben megpróbáljuk ezeket az üzeneteket egyértelműen megfogalmazni, érthetőbb formában. Van egy újdonság is, amely nem is olyan régen került napvilágra. A számvevőszék tagjai nem szeretnek az audit eredményére reflektálni, mielőtt ezeket közzéteszik. De a intelligens nyitottság felé próbálunk elhaladni, elmozdulni. Ez azt jelenti, hogy a folyamatban lévő munkáról is tájékoztatni kívánjuk a nagy közönséget. És az állampolgárokkal folytatott kommunikációban is utalhatunk egy bizonyos folyamatban lévő auditra, föl lehet venni a kapcsolatot az auditokkal, megtalálják a konkrét e-mail címeket a honlapon, és itt bárki kérdést tehet fel. Igen, ez újdonság, de ahogyan elmondtam, a legfontosabb ügyfelünk az európai állampolgár, és az ő bizalmukat szeretnénk megerősíteni. Elnök, köszönöm szépen. Csak egy gyakorlati választ adnék. Azok önök közül, akik nem ismerik a dokumentumainkat, ugye 30-35 különleges jelentést készítünk gazdasági hatékonyság eredményesség tárgyában, és minden jelentés első oldalán van egy executive summary, egy-két oldalas összefoglaló, ami áttekintés nyújt, elmondja, mire koncentrált az audit vizsgálat, és konklúziókat is tartalmaz. Úgyhogy megkérik az asszisztensüket, hogy szisztematikusan nézze át ezeket az executive summary akkor az önök számára releváns jelentések esetében ez könnyen ö, megtehető, a munkatársaik ezt el tudják végezni. A három oldalas összefoglalók, akár a parlamenti képviselők hasznára is szolgálnak. Bőge úr, köszönöm szépen az érdekes válaszokat is, és a végén nem csak az INTAB bizottság kérdése, hanem a fejlesztési költségvetés költségvetési bizottság részéről is lehet kérdés azt, hogy kérjük a bizottságot, hogy adjon egy listát azon országokról, amelyek költségvetési támogatást kapnak általában, és azról, hogy gyerekek közkiadásokra vonatkozó pénzügyi értékelés miképpen történt. Tehát a menetrend nagyon fontos. Igen, és a feltételrendszerekhez való kötés is nagyon fontos. A bizottság jegyezze le. Köszönöm szépen, zárjuk a tízes napi rendi pontot, sok sikert a munkájukhoz! dann gehen wir zu Punkt 11 und 11-es, 12-es napirendi pontok. Mandátumok. Mi megy itt most? Ja. Wir haben nicht gesagt, dass nem mondtam azt, hogy mindenki kezdjen el beszélgetni, hanem azt mondtam, hogy a 11 és 12-es naprendi pontok jönnek, mandátum Ausztrália és Új-Zéland vonatkozásában Kaspari úrnak jelentéstevőnek adom meg a szót. 170 módosító jött Ausztráliára, 167. Új-Zélandra kezdjünk hozzá akkor a munkához. Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársak! Ma folyik ugye a vita a parlamenti állásfoglalásokról a tervezett kereskedelmi megalapodások tárgyában a két országgal ezekre felkészülendő, megkaptuk a bizottság mandátumtervezetét néhány hete, beadtam én is az állásfoglalási indítvány tervezetemet, ahogy a elnök úr is mondta, számú módosító futott be, és a Strasburgi utolsó plenáris ülésen, két ülésen fogjuk, fogjuk kidolgozni a kompromisszumokat. Ezeket már kiküldtük a képviselőtársaknak, ezeket a kompromisszumos javaslatokat a következő központi fontosságú pontok állnak fönn. Szerintem a bizottság azt terjesztette be, hogy hat, fel, tárgyalási mandátumot ad egy kereskedelmi és befektetési megállapodásra. A bizottság ez azt, tehát nem adott tárgyalás feltámadás egy befektetés védelmi megállapodásra. a témával akkor hogyan birkozzunk meg, én azt javaslom, és efelől többség adódott, hogy világosan az Európai Bizottság felé jelezzük azt, hogy elvárjuk azt, és a tanácsnak is mondjuk meg, hogy elvárjuk azt, hogy ez a két megállapodási megállapodás meg, kereskedelmi és befektetési megállapodás. És ha a tanács és a bizottság ezt a két mandátumot kereskedelmi és befektetési védelmi megállapodása akarja alakítani, akkor kötelezően kell velünk konzultáljanak, és az Európai Bizottság, ha egy Ausztráliában és Indonéziában egy kereskedelmi védelmi, egy befektetés védelmi megállapodást akar megtárgyalni, akkor ehhez egy külön tárgyalási mandátumot kell kapjanak. Tehát a befektetési védelemre vonatkozó módosítók visszavonását kérem, és azok, akik még nem vonták vissza, ezeket vonjuk vissza, hiszen jól tudva azt, magától értetődően, hogy egy kereskedelmi működtetési megállapodás vonatkozó mandátumról van most szó, és abból indulunk ki, és ragaszkodunk is ehhez. És ha a befektetés védelemről is akar tárgyalni a bizottság és tanács, akkor arról külön kell megállapodjunk, különben gond lesz. Ez az első a pont. A másik, hogy nagyon sok kompromisszumot dolgoztunk ki. Nagyon köszönöm a képviselőtársak rugalmasságáért nagyon jó kompromisszumokat találtunk szerintem, és ebben az értelemben örülök is az eszmecserének. És holnap a szakbizottsági és a plenáris ülésen való döntéseket is várom. Köszönöm, Daniel! Most az árnyék adottnak adom meg a szót. Nem kell feltétlenül hozzászóljanak, de megtehetik. Az új Ausztrál nagykövet asszonyt is üdvözlöm, Mila asszonyt, akinek itt kéne lennie, itt is van. Üdvözlöm! Jó. A szociális frakciónőben Karoline. Köszönöm, én is nem szót mondanék a témáról. Köszönöm az együttműködést a jelentéstevővel két árnyék aludélést követően jó kompromisszumokat hoztunk létre, kompromisszumok formájában, és az átláthatóság is nagyon fontos volt, meg a parlament szerepének fettartása és erősítése. Különösen a Szingapurra kapcsolatos bírósági döntést követően fontos ez a közérdekű szolgáltatások tekintetében ezeket meg kell védenünk, és fenn kell tartanunk, fontos szempont, és a szabályozás jogát is. Az önkéntesség alapján kell történjen az együttműködés. A közbeszerzések esetében az ökológiai és társadalmi, szociális kritériumokat is figyelembe kell venni a közösszeres eljárásakor. A két foglalás ugyanakkor egy kiegyensúlyozott és méltányos kereskedelmi megállapodásnak ítélhető, robosztus és végrehajtható előírásokat kell tartalmaznak a környezetvédelmet is figyelembe véve. A korrupció elleni harc is nagyon fontos elem, valamint az adóelkerülés elleni fellépés, ezeket is meg kell jelenteni a megállapodásokban. Közösen sikerült az is, hogy a földrajzi megjelöl, származási megjelölést fontosságát érvényesítsük, és a mikro és KKV, vállalatok és kkv esetében is elfogadható eredmény jön létre az ő szempontokból. Egyes kompromisszumokban azonban voltak nézetütközések. A nők és kereskedelem ügye számunkra nagyon releváns, ezért kérem képviselőtársaimat, hogy a nemek közötti egyenlőség eh, és ennek a kereskedelmi vetülete jelenjen meg módosítóinkban, Ezeket kérjük, kérjük támogassák ezeket. Nem sikerült ezekben kompromisszumot kötni. A befektetésekkel kapcsolatban jelentéstevő elmondta álláspontját. Számunkra az a fontos, hogy ne támogassuk az irányú módosítókat, és a tanács, ha mégis ilyeneket akar betenni a tárgyalásba, akkor az új állásfoglalást kíván meg. A mezőgazdaság fejezetében sikerült kompromisszumot találni, mégis van egy kiegészítés részünkről a legkényesebb területeket illetően a mezőgazdaságban, ezeket ki kéne venni a tárgyalás hatájából. A fenntarthatósági fejezete kapcsolatban van persze mondani való, jó a fejezet, de még lehet rajta javítani. Számunkra fontos, hogy a végrehajthatóság és a szankciók bevezetésének lehetősége jogsérték esetében valósuljon, ezért kiegészítenénk a kompromisszumot, számunkra ez kívót lesz. Tudom, azt lehet mondani, hogy Ausztrália meg Új-Zéland ugyanolyan magas normákkal bírnak, mint mi, ám hogyha mégis megsértik ezeket a normákat, akkor mégiscsak fontos, hogy reagálhassunk szankciókkal. És mind a két oldal megtehesse ezt. A csillai állásfoglalás esetében is volt ilyen meg hatalm megfogalmazás, amit a panel is jóvá hagyott, remélem, hogy holnap minden kompromisszum, eh, amelyről megállapodtunk, pozitív eh, szavazást kap, és köszönöm még ezt az együttműködést. Köszönöm szépen az ECR eh, nevében, legalábbis az Ausztrál témával kapcsolatban Emma McClarkiné a szó. Köszönöm szépen. David Campbell Bannerman majd új zénarról szól. Én minden esetre először most Ausztráliával kapcsolatban köszönöm Dániel munkáját támogatjuk az állásfoglalási indítvány kiegyensúlyozott igazságos egy partnerrel szemben, amelyel nagyon aktív a jogszabályi együttműködés és a multilaterális kereskedelmi rendszer szintjén is jól együttműködünk, egyformák az értékeink, és a gazdasági kapcsolatokon túlmenően is jól működünk együtt velük, és egy ilyen megállapodás célja nem az, hogy további akadályokat kapcsolatokat építsen, hanem hogy erősítse a szinergiákat mind a két fél javára. Ezért lepődtem meg, hogy nagyon sok módosító érkezett, és hogy ezekben negatív megfogalmazást tapasztalunk, különösen a, a szenzitív ágazatok kizárásával kapcsolatos módosítók ilyenek hogyha mi nem adunk helyet a partnereink kéréseinek, akkor miért gondoljuk, hogy ők majd helyet adnak a mieinknek? Úgyhogy ezeknek itt nem látom értelmét. Remélem, hogy ezeket az érzékeny különösen az mezőgazdasággal kapcsolatos kérdéseket is meg tudjuk úgy oldani, hogy az megfelelőképpen szolgálja a különböző termékek érdekét, hogy lesznek itt átmeneti időszakok és különböző olyan védzáradékok, amelyek te lehetővé teszik a megfelelő együttműködést és az előrelépést a tárgyalásokban. Remélem, hogy ezzel még elgondolkodik mindenki, mielőtt a holnapi szavazásra sorra kerül, és egy megfelelő anyagot fogunk, szöveget magunk tudunk majd elfogadni, amely mindkét partner számára hasznos és eredményes lesz. Campbell úr, Új-Zéland tárgyában. Köszönöm szépen. Ö, ugye két külön országról van szó, azért ezt fontos kiemelnünk. Kollégáim, köszönöm a módosítókat és a kompromisszumokat, köszönöm a munkájukat. Tartalmilag lehet, hogy nem értünk mindenben egyet, de nagyon fontosnak tartom én is a két országgal kötött megállapodást, és az Ázsia csendes-óceáni régiót sem hagyhatjuk figyelmen kívül annak ellenére, hogy ez a partnerség ott most visszaesőben van, úgyhogy Új-Zéland nagyon magas prioritást élvez. A szolgáltatások kereskedelmét, a KKV-k ügyét és a mezőgazdasági témákat, a földrajzi jelzők tárgyát nagyon jó eredmények tartom. Az új zélandiak úgy tűnik, hogy rugalmasak lesznek majd ezen a területen, és ezért nekünk is azoknak kell lennünk. Emma is megemlítette, hogy problémás bizonyos termékek, szenzitív termékek kizárása a megállapodásból hogyha már vannak erre vonatkozó, az ezeknek a védelmére vonatkozó rendelkezések már vannak, akkor nem lenne ha, ö, ajánlatos ezeknek a kizárása. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket már a hatály egyébként is kezeli, Modern kereskedelmi megállapodásról van szó, nagyon jó régen, velünk régen együttműködő barátokról van szó, úgyhogy nincs szükség erre a protekcionizmusra. A másik, a problémá, ami problémás, az a különböző fenntarthatósági fejezetekkel kapcsolatos mechanizmus. A, ezeknek a fejezeteknek a célja az, hogy a megfelelő magas feltételeknek megfeleljenek a felek, és itt a civil társadalom és egyéb is szerepel. Multilaterális keretben biztosítják azt, hogy megfelelünk ezeknek a feltételeknek. Reméljük, hogy már idén, vagy legalábbis az jövő év elején el tudnak indulni a tárgyalások, hiszen az EU-nak és az új Zéla, és új Zélannak is nagyon fontos, hogy erre a következő szakaszba átléphessünk. Köszönöm szépen, Takula úr! Köszönöm én is a szót, és köszönöm a jelentéstevőnek, Dánielnek a munkáját, Dániel Kaspari kollégámnak. Kiváló munkát végzett. Ausztrália és Új-Zéland nagyon sokszor, mint jól, velünk jól együttműködő kereskedelmi partner szerepel itt nálunk. A tárgyalások átláthatósága nagyon fontos számomra, illetve az a, annak fontossága, akár hát is kiremelném, hogy a tárgyalási mandátumot közze, közzé tegye a bizottság, és Különösen a mezőgazdasági szektorban kell nagyon nagy érzékenységet és óvatosságot mutatnunk. Remélem, hogy ott egy kiegyensúlyozott eredmény születik majd, amely mind a két partnernek javára válik viszont a mezőgazdasági szektor esetleges kizárása nem lehet kiinduló alap a tárgyalások során a bizottság persze megteheti azt, hogyha a tárgyalások során előáll egy olyan helyzet, amire szükség, ami, ami ezt szükségessé teszik, de kétlem, hogy Ausztrália és Új-Zéland hajlandó elkezdeni a tárgyalásokat, hogyha mi ilyen kiindulóponttal érkezünk ezekre. Néhány olyan, olyan módosítót terjesztettünk be, amelyek bizonyos ilyen témákat érintenek, de általános kereskedelmi témákat is magukban foglalnak. Én úgy gondolom, hogy amikor jelentéseket írunk, akkor nagyon fontos a jelentés hatájának határait betartani, hiszen fontos, hogy világosan fogalmazzunk. Ausztrália és Új-Zéland fontos globális gazdasági szereplő. Remélem, hogy ambiciózus, átfogó és kiegyensúlyozott kereskedelmi megállapodásokat tudunk velük kötni. A fej, fenntartható fejlődés lesz az egyik nagyon fontos címke, amelyen belül a környezetvédelmi értékek is fontos szerepet fognak játszani, de én úgy gondolom, hogy a ez ilyes, az ezekhez a fejezetekhez kapcsolódó szankciózás, szankciók kiszabásának a terve nem helyes. Remélem, hogy a tanács majd értesít minket a mandátumról, és nem sokára elindíthatjuk a tárgyalásokat és még a parlamenti ciklus vége előtt befejezhetjük a tárgyalásokat, megállapodást kötünk, és az Európai Unió gördülékenyen probléma nélkül ratifikálja is majd ezt a megállapodást, hogy ne kelljen évekig várni arra, hogy végül végre is hajthassuk a megállapodást. Köszönöm szépen Anne-Marie Minőr a GUE nevében. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek az árnyak előadók munkáját. Én azt követelem, hogy gyakrabban tárgyaljunk az ilyen megállapodásokkal, ez nagyon bonyolultak és nagyon messze mutató hatásaik vannak. A mandátummal kapcsolatban szeretnék emlékeztetni a módosítókra, amelyeket kollégáimmal benyújtottunk a frakció részéről, és kérem, hogy támogassák ezeket. Először is a maximális átláthatóságra kell törekednünk a tárgyalás minden szakaszában. Minden tárgyalási dokumentumot publikálni kell, és minden kívánomat követelményt nyilvánosság kell tenni másodszorban. A közérdekű szolgáltatásokat meg kell védeni. És a szabályozás együttműködésben és az arbitrális alkalmazásában. Az emberi jogok, környezetvédelem, állati jogok, élelmiszerbiztonság, valamint a különféle állati hústermékek tekintetében nagyon fontos figyelmet szentelni. Szent, a követelményének, és a párizsi klíma megállapodás is sem sértheti semmi módra megállapodás. A korrupcióval is foglalkozni kell. Végül pedig be kell látni, az ilyen megállapodások nagyon mélyen beavatkoznak a társadalmak értébe, ezért a nemzeti parlamenteknek is komoly hatást kell adni ezek megkötésekor. Köszönöm szépen, az ölteknetben Buknár úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm önnek is, Kaspari úr Szeretném megköszönni a jó tárgyalási légkört, amelyet az árnyék előadó üléseken biztosított. Nagyon jó előrelépés ez már önmagában. Mindezek ellenére is mellett meg kell állapítsam, hogy mi a frakciónkban alapvetően gondokat látunk azzal kapcsolatban, hogy egyre több két oldalú megállapodást kötünk, és a több oldalú megállapodások szerepe, különösen a világ a WTO keretén belül egyre hát, inkább háttérbe szorul, és ennek hosszú távú következményei vannak, amelyek nagyon problematikusak lesznek szerintem. Nyilvánvaló, hogy módosítókat is beterjesztettünk, amelyek kapcsolatban nincsenek illúzióim, ezek biztosan nem fognak átmenni majd a holnapi szavazáson, jól tudjuk. Nagyon jónak tartom ugyanakkor, hogy most a tárgyalási mandátum időben ismerté válik, és így még lehet befolyásunk a dolgok menetére. Egy személyes megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. Egyike voltam azoknak, akik a Német Szövetségi Alkotmánybíróságnál keresztül vitték azt, hogy a miniszterek, a miniszterek, csak a miniszterek tanácsában olyan dolgokat nyilvánítottak ki, amelyeket a parlamenttel egyeztettek előzetesen. Itt nekem komoly aggályaim vannak azok kapcsolatban, hogy ez megtörténik-e majd. Jó, örülök annak, hogy sok módosító jobban, precízebben fogalmaz, és a szavazás során holnap attól tesszük függővé a döntésünket, hogy a módosítóink körül, a kintosítók közül vajon mennyi lesz az, ami ténylegesen javítja a mandátum minőségét, és hogy mennyi megy át a miénk közül. Köszönöm szépen az EFTD nevében, Tiziana Begin. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Kaspari úrnak a nagyszerű munkát, amit kifejtett. Ezek a javaslatok Ausztrália és új kapcsolatában papíron legalábbis nagyon ígéretesnek tűnnek. Van ugyanakkor néhány kérésünk a mezőgazdasággal és az állattenyésztéssel kapcsolatban, amelyeket meg kell védenünk negatív hatásoktól. Persze nem tudom támogatni az állásfoglalás minden aspektusát, de az látható, hogy egy jó kiegyensúlyozott szöveg kezdeti aggájaink jelentős részét ö, orvosolja. Szerintem nem kéne szét választani a szabad kereskedelmét és a befektetésvédelmet, ez ártana az EU e kereskedelmi politikájának. Lehet, hogy földröstenek ezzel a dolgot, de gyengítenék az álláspontunkat. Van néhány eltérő nézetütközés, ám a kompromisszumok többségét majd támogatni tudjuk. Persze a részletekbe rejlik mindig az ördög, meglátjuk a végső döntéseknél, hogyan alakulnak a dolgok. Köszönöm szépen, én nevében Zsámi asszony. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő úr, új-zélandi kereskedelmi megállapodások kapcsán szeretnék szólni. Nem vagyok olyan optimista, mint ami, amiről a kollégák tettek tanúbizonyságot. Szerintem nagyon fontos hangsúlyt helyezni azokra a gondolatokra, amelyek kapcsán módosítókat nyújtottunk be. a kollégák részéről egységesen. Először is, ami az átláthatósági tervet illeti a tárgyalások során, nagyon szeretnénk, hogy a nemzeti parlamenteket is bevonják, és ne e, kerüljünk olyan helyzetbe, mint a SZEFTE esetében, ahol a tárgyalások menetéről nem kaptunk tájékoztatást. Aztán nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsák a tagállamok döntését. Gondolok itt például Vallóniára, a, amely régiónak el kellett fogadni a CETA kapcsán a következményeket. Nagyon fontos tehát mindegyik tagám, tagállam szabadkereskedelmi vonzata, konkrét konkrét megközelítést kell alkalmazni az érzékenyebb ágazatokra vonatkozóan, gondolok itt a mezőgazdaságra, a tejtermékekre, gabonatermékekre, szereálokra, illetve a marha húsra, hiszen ezek nagyon is kiszolgáltatott vagy érzékeny kereskedelmek kereskedelmi tevékenységek. Franciaországban vannak olyan gazdászok, akik, nem, akik mintegy 350 eurót kapnak hónap havonta, ez pedig nagy mértékben elmarad a nemzeti állam, átlagtól. Nagyon sokan öngyilkosságot követtek el nagyon érzékeny ez az ágazat, és azt hiszem, hogy erre nagyon oda kell figyelni. Intelligens védelemre, protekcionizmusra van szükség. A beruházás védelméről beszéltünk kicsit költőjen. Azt szeretnénk, hogyha az energia ágazatot, illetve az állami vállalkozásokat ebből kivennék, hiszen azt szeretnénk, hogyha itt a védelmet általánosságban biztosítani tudnánk, illetve a fogyasztók védelmére összpontosítanánk, ahogyan a nagykövet asszony is elmondta, szerintem nagyon sok környezetvédelmi kérdésre odafigyelünk, de a fogyasztóvédelem területén nem mindig látjuk az európai értékeket érvényesülni. Aztán ott van a klónozás kérdése. Franciaországban, illetve Európában ez betiltott, de Új-Zélandban nem. Tehát végül is elképzelhető, hogy klónozott állatból származó húst fogunk fogyasztani, vagy ilyen tejet, és ezt a fogyasztók egyáltalán nem akarják. Köszönöm. Álló, köszönöm szépen. És most az Agri jelentéstevőjének adom meg a szót Andrió úrnak. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igen is szeretném hangsúlyozni a megállapodás tervezett legérzékenyebb részeit. Beszéltünk az ausztrália és új-zélandi piacokról, és valóban itt 3-4 millió fogyasztóról beszélünk. Itt Európában megpróbáljuk megvédeni a kisebb piaci ágazatokat, és nagyon fontos a mezőgazdaság megvédése, hiszen ezek az országok fő exportőrök világszinten, ezért valóban kiegyensúlyozott megállapodásra van szükség. A mezőgazdaság nem lehet a bartel témája az ilyen megállapodások során. Új-Zéland az egyik eh, legnagyobb marhahús előállítója, illetve a tejtermékeket, tejet állít elő tejporból, és ezzel eleárasztják az Európai Uniót. Az európai tejágazat óriási válságon megy keresztül, és nem tud versenyre kelni ezzel az országgal, hiszen az adott ország a termelésének 90%-át exportálja lehető legalacsonyabb állon, áron. A marhahús tekintetében is nagyon-nagyon jelentős piaci szereplő. Aztán ott van a cukorágazat. Tisztelt elnök úr, azt kérem az európai jogalkotóktól, hogy figyeljenek oda ezekre az az érzékeny ágazatokra, a húsra, a tejre, a cukorra, illetve bizonyos gabonafélékre. Ezeket ki kell vonni a tárgyalások hatája alól. Nagyon fontos, hogy a bizottság fölismerje hogy folyamatosan koncesziókat ad az Európai Unió, és ez fenntartható, fenntarthatatlan lesz a hosszú távon. Aztán oda kell figyelni a Brexit hatására, ezt is figyelembe kell venni. A és meg kell nézni, hogy a kóták hogyan alakulnak az Európai Unió, illetve az Egyesült Királyság kapcsán. Aztán nagyon is oda kell figyelni arra, hogy bizonyos ágazatok bizony nagyon is törékenyek, és a DJ Trad és a DJ Agri egész egyértelműen ö, fogalmaz, nem akarnak Mercosur megállapodást, akkor, hogyha a marha hús, illetve az etanol kérdésében nem sikerül megállapodni. Tehát haladunk megállapodásról megállapodásra, de egész ágazatokat törékeny, illetve érzékeny helyzetbe sodorolunk, sodrunk, tehát oda kell figyelni arra, hogy megfelelő jövőképet alakítsunk, és, és ne veszélyeztessük ezeket az ágazatokat. Tehát azt hiszem, összefoglalásképpen oda kell figyelni ezekre a konkrét kérdésekre a jelentésben. Petit addition, Monsieur Morel? Ah, oui. Még egy kis kiegészítés? Ah. Alors, très, très... Igen, nagyon röviden. A kollégák jó pár módosítót benyújtottak, de ez rendben van, hiszen éberek vagyunk, illetve az Európai Bizottság aktivizmusát kicsit, kicsit verde szemmel követjük, hiszen jönnek a megállapodások egyik a másik után, ott a CETA, amely most ugye a nemzeti közbeszéd tárgyát képezi. Két problémára összpontosítunk például Franciaországban, az egyik, hogy az mezőgazdasági piacot ezt megváltoztatja, illetve ott vannak az éghajlatváltozási körülmények. Tehát ott van a mostani ausztráliai és új-zélandi kérdés, ugyanez a probléma. Egy percig sem gondolom, hogy nekünk, európaiaknak, mi európaiak nem tudnánk megvédeni az érzékenyebb ágazatainkat, hiszen hogyha aláírjuk ezeket a megállapodásokat, akkor ezeket egyszerűen elássuk, tönkretesszük, és ez így van. Aztán Ausztrália nem a fenntartható fejlődés bajnoka, erre is oda kell figyelni, a környezetet szem előtt kell tartani. Und nun Peter Berb. És most Péter Bercnek adom meg a szót, aki a kereskedelmi főigazgatóság képviseletében fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt a nagyon jó időben megtartott vitát és az önök állásfoglalási indítványát, módosítóit. Továbbra is párbeszédben leszünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy a mandátumról szóló tárgyalás lezáruljon. Mi javasoltuk a mandátumot, és a hozzánk hasonlóan gondolkodó országokra vonatkozó mandátumot szeretnénk eh, kialakítani. Igaz, hogy sokan úgy azzal érvelnek, hogy mezőgazdasági témákban nem gondolkodunk hasonlóan, eh, egymáshoz eh, hasonlóan, de minden esetre <clears throat> a mandátum tervezetben is így kezeljük őket, és reméljük, hogy a tárgyalások is nagyon hamar erre fognak tudni összpontosítani, és arra, hogy jó az együttműködés köztünk. A legtöbb feltett kérdés a mezőgazdaságra vonatkozott, de voltak más kérdések, ahogy ezt Korte úr korábban is említette a mai ülés során. Reméljük, hogy már karácsony előtt el tudjuk indítani a tárgyalásokat, és hogy a tárgyalások valóban átlátható módon fognak folyni, és korábban nem látott módon és módszerekkel tudunk itt működni, többek között úgy, hogy mindent nyilvánossá teszünk a weboldalunkon. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Időnként a bizottság azért meg tud minket lepni. Valóban itt a tárgyalási mandátum tervezetet nyilv- tényleg nyilvánosságra hozta, amit mi nem gondoltunk, hogy meg fogják tenni, de nagyon jó, hogy néha érnek ilyen meglepetések. Akkor lezáró, lezárulásképpen még egyszer Dánielé a szó. Köszönöm szépen a kollégáim megjegyzéseit. Nagyon jó, hogy a bizottság nyilvánossá tette a mandátum tervezetet, hiszen ezek hivatalos dokumentumok. Nagyon intelligens dolog volt. Köszönöm szépen, és gratulálok hozzá, hogy ezt megtették. A parlament már egyébként nagyon régen kérte ezt tőlük, úgyhogy jó, hogy ezt így most meg is valósult. Hát igazából vannak olyan országok, még például Dél-Korea, Japán, amelyekkel már vannak megállapodásaink az, ez, erről a területről. Vannak olyan országok, amelyekkel még tárgyalunk. Sajnos a ezzel a két országgal még nem állapít, nem, nem kötöttük megállapodást. Az Európai Parlament egyébként nagyon régen kéri ezt, ez nem most materializálódott a levegőből ez a, ez a javaslat. Nagyon jó anyagot gyűjtöttünk össze, és az Európai Tanács javaslat, tanácsnak átadjuk a javaslatot. Reméljük, hogy a tanács ezeket a, tanács, a javaslatokat megfogadja, és késlekedés nélkül döntést hoz, annak érdekében, hogy minél előbb el kell, tudjuk kezdeni a tárgyalásokat a két, két országgal, és annak is örülök, amit Karina kollégám mondott, hogy fontos, hogy minden frakciónak megfelelő anyag alakuljon ki, hogy ne legyenek féle, félreértések, és hát remélem, hogy holnap rendezetten le fog zajlani majd a szavazás, és az anyagot tovább tudjuk engedni a plén, plenáris ülésre. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm az együttműködést. Hát mi mindig rendezetten szoktunk szavazni, az a más kérdés, hogy a szavazás eredménye majd milyen lesz, mondja az elnök. Akkor a mai ülés utolsó illetve a, majd holnap fogunk szavazni erről a két tárgyalási mandátumról, most pedig a mai ülés 13. napirendi pontja következik. Most megint mondanám, én nem azt mondtam, hogy mostantól kezdve mindenki beszélgethet a teremben, azt mondtam, hogy a 13. napirendi pont jön. Ez pedig nagyon fontos pont, egy meghallgatás, Ein wichtiger Punkt, die Anhörung. Tehát még egyszer mondom, egy nagyon fontos napirendi pont következik, egy meghallgatás, mégpedig a gazdasági gazdaságirányítás kereskedelmi, kereskedelme kapcsolatos aspektusairól. Meg vagyok győződve arról, hogy már eddig is nagyon aktívan gondoltunk, gondolkoztunk ezeken a témákon. Tudjuk, hogy a protekcionizmus mennyire átfogó, ezt a WTO konferenciák előkészítésénél is megláthattuk, hogy milyen sok államban van harapózott el, és az európai polgárok igen szkeptikusan szemlélik a globalizációt, és ö, nem tudják pontosan, hogy milyen negatív hatásokkal fog ez én, eredményezni. A kereskedelmi politikánk nem vákumban folyik, hanem egy kiépült rendszeren belül, a WTO egy szabályokra alapuló keretein belül, amely először is természetesen egy természetes környezet, viszont mivel fontos globális szereplői vagyunk a gazdaságnak, ezért meg kell próbálni a befolyásunkat minél aktívabban érvényesíteni. Az érdekes kérdés az, hogy ezt a befolyást milyen irányba szeretnénk gyakorolni, milyen irányba szeretnénk változtatni a jelenleg, jelenlegi helyzeten, annak érdekében, hogy az számunkra jó eredményekkel járjon. Ö most szakértőket hívtunk meg annak érdekében, hogy ők adjanak jó tanácsokat nekünk arról, hogy ezt a bizonyos befolyásunkat a kereskedelmi szakbizottságban hogy tudjuk gyakorolni, annak érdekében, hogy a gazdaságirányítás globális szinten a protekcionizmust vissza tudja szorítani, illetve hogy olyan módon alakuljon a kereskedelem, hogy az a tisztességes keretek között maradjon. Először Bernard Höckmann professzornak fogom megadni a szót, aki a European University Institute-tól érkezett, különösen a különösen sokat foglalkozott e- ezen területtel, tudományos munkákat is kidolgozott, és 10 percre most neki fogom megadni a szót. Uh, uh, uh, Köszönöm szépen. Öröm, hogy itt lehetek. Én leszek talán a legakadémikusabb az előadók közül, és aztán kicsit gyakorlatibb előadások követik majd az enyémet de komolyan véve a témánkat fontos a gyakorlati kereskedelmi megállapodásokban érzékelhető feszültséget, tehát a mélyebb integráció és a sekély integráció hívei közötti feszültséget taglalni. Tehát azok között, akik fel akarják tartani a határokat, és azok, akik nem. Nagyon sok minden van a dián, nem akarok mindent elmondani. Lényegileg arról van itt szó, hogy nagyon összetett területről van szó a globális gazdasági kormányzás tekintetében hozzuk létre a játékszabályokat. A gazdasági szereplők között, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban van a kormányzás, a magánszektor, a, nem civil, a civil szervezetek, vannak kötelező, betartalandó jogszabályok, hát vannak ön, önkéntes normák, amelyek sokszor keményebbek, mint a jogszabályok. Mert ugye, mint az Inditexnél, hogy valaki nem, a, be, a beszállító nem tartja be az Inditex követeléseit, akkor vége. Tehát sokszor a jogszabálynál is keményebbek ezek a normák. Aztán a multilaterális, plurilaterális, bilaterális megállapodások körülbelül oszthatóak a, a kereskedelmi szerződések. Néhány kérdést kell felvessek, amire persze nem fog választ adni, de meghatározzák a vitamenetét. Mire vannak ezek a szabályok? Tehát a tárgyalók, a vállalatok jobb piaci hozzáférést akarnak, ugye nyilván ez egy konkrét kereskedelmi cél, a kereskedelmi kormányzás. Ám vannak, vannak indirekt dimenziók jó a gazdasági növekedésnek, a kereskedelmi a fenntartható fejlődést szolgálhatja, és ha ezeket a célokat nézzük, ezek mások, mint azok, amelyek a kereskedelmi kormányzást csak abban határozzák meg, hogy vessük el a most nyissuk meg a piacokat. És vannak olyan spillover hatások, amelyeket bizonyos szereplők keresnek a méltányos kereskedelemben, a szociális értékek, társadalmi értékek körében, a nem gazdasági dimenziók kiaknázásában, nemzetközi tranzakcióban. Van egy sor olyan dolog tehát, amit ide sorolható. Egyik részük a legitimitást kérdéséhez kapcsolódik, hogy ki határozza meg ezeket a szabályokat, és különösen a magánnormák és sztenderdek, szabványok tekintetében, amelyek a beszállítói láncoknál egyre fontosabbak, ezeket főleg vállalatok és NGO-k határozzák meg, itt is felmerül a legitim kérdése a legitimitásnak. Ki a felelős voltak éppen az eredményekért? Ki az, aki számon kérhető a szabályok eredményeiért? Betartathatóak ezek? Ki dönti el, hogy valakinek megfelel ezeknek, vagy sem? Vannak aztán disztribúciós kérdések, kik a kedvezményetje szabályoknak, ki viseli a terheit, és persze a koherencia kérdésre is gondolni kell. Van egy külső gazdaságpolitikánk, miközben keres, a tagállamok maguk is kereskedelmi fejlesztéssel foglalkoznak, garanciákat adnak. Nagyon sok átfedés van, tehát nagyon sok szereplő között az EU-n belül is. Nagyon összetett a terület tehát. Én a fennmaradőben arról akarok beszélni, hogy mik a, a feszültségek a, a sekély és mély integráció hívei között. Van egy több oldalú kereskedelmi rendszerünk, amely főleg arról szól, hogy le, lebontjuk a határokat és az akadályokat és a diszkriminációt. Tehát a kereskedelmi rendszer célja itt az, hogy a diszkriminációt elkerüljük és megszabaduljunk a ö, akadályoktól. Ugye egy határnál kivetett tarifa nyilván diszkrimináció bizonyos cikkek ellen. A mélyítés napi rendje, amely persze nem olyan mély, mint sokan mondják, voltak épp belső szabályozási politikákkal, belső kereskedelmi politikákkal függ össze intézkedésekkel, amelyek külső és belső termékekre egyaránt érvényesek, és belső és külső vállalatokra egyformán. Tehát a kérdés itt az, hogy hogyan tudjuk ezeket a szabályozási célokat hatékonyan módon megvalósítani. A WTO jelenleg egy ügyet sekély rendszer tart fenn, míg az Európai Unió a TTIP és a CETA révén igyekszik kicsit mélyíteni ezeket a rendszereket, a szabályozási együttműködésben pedig az EU nyilvánvalóan a legmélyebb együttműködési megállapodás, amely fennáll aztán vannak nem kormányzati szabályozók, ezekről sokat nem beszélek, Ráadásul ám gondolnunk kell arra, hogy ezek közül nagyon sokan, ezek a, ezek a szabvány meghatározók, a beszállítóknak olyan szabályokat írnak, amik sok esetben keményebbek, mint a jogszabályok. Vannak gazdasági és nem gazdasági célok, ezeket most nincs időm taglalni. Itt a legfontosabb tanulság talán az lehet, és erre visszatérünk majd, hogy van egy folyamatos és nagyon élénk vita arról, hogy mi a, a, mi a célja a nemzetközi szabályoknak. Vajon itt, a, vagy nyugaton ö, a magán szereplőket is működését meghatározzák. A költségek, a tanúsítványok költségei, átláthatóság kérdése kihatároz meg a szabályokat, nyílt rendszerben teszél vagy sem, és mik az eredmények az ilyen magán szabványmechanizmusoknak milyen hatás van a fenntartható fejlődésre és egyéb más célokra, amelyeket meghatározhatunk. Egyik nagy kérdés, amelyel szembe kell nézni, és az Európai Uniónak is a kereskedelmi politikájában, hogy vajon van értelme, van -e értelme összekapcsolni a kereskedelmi politikát nem kereskedelmi célokkal. Ez ennek az érvénye nagyon világosá vált a TTIP körüli vitákban, ahol is nagyon sok vitapont arról szólt, hogy csökkenteni akarták a kereskedelmi költségeket, a szabályozási különbségekből adódó költségeket, és ugyanakkor tetszett, hogy vajon hasonlóak a gyakorlatok a két fél között, az hasonlóak a szabályozási gyakorlatok. A nagy kérdés, amire nem kaptunk választ, és bizony el kell gondolkozni róla, hogy miért akarjuk mindezt egy kereskedelmi megállapodásban meglépni. Hiszen lehet szabályozási együttműködést kötni a két fél között, miért kéne kereskedelmi megállapodásba tenni ezeket? Sokszor úgy válaszolnak rá, hogy ezek a szabályozási különbségek nagyon nehezik a vállalatok működését, költségeket okoznak a vállalatoknak, ezért kereskedelmi megállapodásban kell ezekkel foglalkozni, hiszen a tarifák csökkentése a cél. Ez nem jó, szerintem nem jó érvelés, és a politikai szereplők sem fogadták el Európában. Ugye azért kell mélyíteni a kereskedelmi szerződéseket, hogy a szabályozók, szabályozókat segítsük a munkájuk elvégzésében. Nagy kérdés, hogyan lehet ezeket hitelesíteni, hogyan lehet a szabályozókat rávenni, hogy tegyék, amit tenniük kell. Van mindennek több implikációja. Hogyan változhat a, a narratíva a kereskedelmi megállapodások körül, ez nem csak a piacokhoz való hozzáférésről kell szóljon, hanem sokkal inkább arról is, hogy a szabadási rezsimeket javítani világszerte, mik a nemzetközi sztenderdek adott területeken. Tehát ez inkább egyfajta együttműködési párbeszéd, nem feltétlenül kell e, igazi alkú tárgyalásnak folynia. Itt, itt a szabályozók kell, hogy irányítsak a folyamatot, és egy nyílt, átlátható folyamatban kell ezt elvégezni. Itt igazából nincsenek kedvezmények, inkább arról szól ez a fajta együttműködés, hogyan lehet a közös szabályozási célokat hatékonyabban elérni. És vannak olyan területek, ahol eltérnek a felek, mondjuk nagyon mások, akkor itt ezeket kell feladni. Ez fajta egy másfajta narratíva, mint amit gyakran hallunk. Mindez persze eldöntendő annak meghatározásában hova menjünk, merre menjünk tovább. Sokan azt mondják, nem kell mélyíteni a kereskedelmi megállapodásokat, vissza kell menni a múltba, a GATT megállapodások keretébe, hogy a kormányok megőrizik a nemzet szuverenitást, és csak a diszkrimináció mentesség a határon lehet a cél. Komoly kutatás mutatja azt, hogy még ha seki, seki integrációt akarunk elérni a diszkrimináció mentesség alapján, akkor is nagyon sok mindent kell a mély integráció lépéseiből meglépni és a gazdasági kormányzás feladata ez. Az amerikai kereskedelmi megállapodásokban is láthatóak ezek, például a munkavállalói sztenderdek, emberi jogok, környezetvédelmi meghatározások is rendkívül fontosak. És a gazdaságkutatás azt mutatja, hogy ha az olyan sekély integrációt, a gazdasági növekedés, fejlesztés, fenntartó fejlődést akarja szolgálni, akkor sokkal inkább ugyanett a gazdasági kormányzásra kell koncentráljon, amely a jogállamiság olyan dimenzióját kell megcélozza, amelyek révén meghatározhatóak a kereskedelmi származó előnyök. Ahogy említették, egyre nő a protekcionizmus világszerte, ez a hagyományos, seki integrációs napirend nem, hogy veszít fontosságából, hanem egyre erősödni látszik, ezzel is foglalkozni kell, és ugyanakkor abban is lépnünk kell, hogy megteremtsük a megfelelő feltételeket ahhoz, hogy az ilyenfajta integráció a vállalatokat, munkavállalókat az EU-ban és partnerországainkban is előnyökhöz jutassák. Egyik oka ez annak, hogy ezért érdemes vinni a mélyebb integrációs napirendet. Tehát ez, ez itt a reklám helye. A Global Governance program weboldalunkon több dolgozatot is találnak majd mindenről, amit bizony elolvasnak majd. So, and... Köszönöm szépen. Az akadémiai véleményt hallottuk a globális gazdasági kormányzásról, és most pedig térjünk át a nemzeti szervezetekre, az OECD-re, illetve az ezzel kapcsolatos párbeszédre. Először megadom a szót Julia Nielsen asszonynak, aki a fejlesztési divízió vezetője. A bizottságnak köszönöm szépen, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Arról fogok beszélni, hogy hogyan lehet a kereskedelmet irányítani nehéz időkben. Kormányszervek nézőpontját nézzük meg. Alapvetően hálózatként, tagállamok hálózataként szeretnék erre tekinteni. Cél, a, cél az, hogy megoldjuk a problémákat, és megosszuk egymásra a tapasztalatainkat. Ez azt jelenti, hogy bizalmat szeretnénk ki, kiépíteni, különösen nehéz időkben. A titkárság részéről ezt próbáljuk támogatni elemzésekkel, előretekintő elemzésekkel, tükröt tartunk, a, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, megmutatjuk, milyen opciók vannak. Az interdisziplinális megközelítés felvillantása az egyik feladatunk. Ez azért is fontos, mert arra próbálunk központosítani, hogy integrált politikai megközelítést alkalmazunk. Ezt tartjuk fontosnak, hiszen a jelenlegi probléma a kereskedelemmel nem csak maga a kereskedelem, természetesen a kereskedelem egyedül ezt nem tudja megoldani hogyha a kereskedelmi kérdésekről gondolunk, akkor, akkor nem azzal kell kezdeni, hogy miért jó a kereskedelem, hanem azzal, hogy miért elégedetlenek az emberek, és az már egy másik típusú beszélgetés, hiszen ez a, nem csak a gazdasági, hanem a politikai részeket és aspektusokat is megmutatja. Az emberek úgy érzik, hogy nem igazságos a rendszer, és ezért ők vesztesek. Megnéztük, hogy mi áll ennek a hátterében. Az egyenlőtlenségek, a, a vagyon nem megfelelő eloszlása, aztán az oktatási szint a különböző generációk között, vagy a hátramaradó régiók, hiszen minden harmadik ember mm, olyan országban él az OECD-n belül, hogy meg kellene négyszerezni a, a jövedelmét ahhoz, hogy felzárkózzon az ország többi részéhez. Hogyha megnézzük a értékláncot, akkor azt látjuk, hogy regresszív az adó, a zár adórendszer a, a piacok lezárása nem ad választ. Egy olyan politikai döntést szeretnénk előre mozdítani, amely a valóságra összpontosít. Először is a globális kereskedelem hatását vizsgáljuk, ez pedig az ország belpolitikájának függvényében alakul. A globális kereskedelmet a nemzetközi gazdasági kapcsolatok hálózata irányítja, hogy az országok hogyan hoznak döntést, megállapodást. Itt igazából a közúti szabályokban kellene gondolkodni, a közúti szabály, a KRESZ nem akadályoz meg abban, hogy az ember a céljához eljusson, itt csak a szabályozást, a keretet adja meg. Tehát figyelembe kell venni a belügyi kérdéseket, de figyelembe kell venni a nemzetközi rendszer töve, további résztvevőit. Gyakorlatban mit is jelent ez? A kereskedelem szempontjából nos három dolgot véleményünk szerint, és ezzel megpróbálunk reagálni a kereskedelmmel kapcsolatos aggályokra. Az első ezek közül az, hogy otthonról kell kiindulni, egy olyan ö, hazai környezetet kell biztosítani, ahol a kereskedelem előnye érvényesül, lehetőséget, innovációt, versenyt kell előre mozdítani. Nagyon fontos ugye a kereskedelmi költségek csökkentése, illetve a kereskedelem előmozdítása, különösen akkor, hogyha azt akarjuk, hogy a KKV-k is részt vegyenek a kereskedelemben, hiszen ők azok, akik a nehézkes rendszerek orosznál részét elviszik. De ugyanígy a szolgáltatások is fontosak, hiszen a gyártás, az export mintegy 35%-át teszik ki, tehát a szolgáltatás mindent alátámaszt, de ugyanennyire fontos az, hogy a kapacitásba beruházunk. Kapacitásba, ami, amely elősegíti, hogy megragadjuk a lehetőségeket, gondolok itt az infrastruktúrára, digitális infrastruktúrára, valamint a humán erőforrásba történő beruházásra korai gyermekszakasztól egészen az élethosszig tartó tanulásig, ezt fontosnak tartom, meg kell vizsgálni a technológiai változásokat, hiszen ezek új követelményeket támasztanak, folyamatos alkalmazkodást követelnek, a készségeknek is változniuk kell, és az embereknek alkalmazkodniuk. És a második gondolat, az az, hogy akár kereskedelemről, akár technológiáról legyen szó, a változás idejét éljük, és ez nagyon sok előnyt is hoz. Például, hogyha a források jobb elosztásáról beszélünk, óriási technológiai vívmányokat élünk meg, ez azonban egy, egy diszrupció, amely fájdalmat is okoz. És ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenkit fölkaroljunk, és itt nem csak a kereskedelmi kiigazítási programokról van szó, nem is általános kiigazítási programokról, hanem egy olyan beruházási struktúráról, amely inkluzív növekedést biztosít, összpontosít az egészségre, a képzésre, a szociális aspektusokra, és különös figyelemmel követi a hátramaradott régiókat ahol nagyobb valószínűséggel elveszítik az emberek a munkáját, és keve, munkájukat, és kevesebb lehetőségük nyílik arra, hogy újat találjanak. Tehát nagyon fontos az, hogy itt az európai jó tapasztalatokat megosszuk egymással. Ezen kívül nagyon nehéz ez olyan időszakban, amikor a digitális jövőbe kell tekinteni, és azt hiszem, hogy az OECD-ben a kollégáim azzal foglalkoznak igazából, hogy mire van szükségük a, környe, a, a kormányoknak, hogy megszervezzék a munkapiacot, a pénzügyi életet, egy olyan időszakban, amikor a jövő munkahelye, a munkahelye teljesen más képet mutat majd, mint a mai. Tehát a jövőbe kell tekintenünk, és ezek óriási kérdések, amelyre majd a szomszédom fog pontosabban kitérni. Nagyon fontos tehát a, ha, az, hogy hangot adjunk az embereknek, jogokkal felruházzuk őket, és itt nagyon fontos, hogy nyitottabbá váljon a párbeszéd. Nem mindenki lehet a tárgyalóteremben, és nem mindenkinek kell ott lennie, de azt hiszem, hogy tájékozott közbeszédre van szükség, mindenkit tájékoztatni kell, a kereskedelmi megállapodásokról, illetve lehetőségekről. Szerintem itt az Európai Unió, illetve az Európai Bizottság vezető szerepet kell, hogy betöltsön. Az első két gondolat inkább a hazai kérdéseket taglalja, a harmadik pedig a gazdasági kapcsolatok hálójára utal. Aztán a következő nagyon fontos kérdés a nemzetközi rendszer kiaknázása. Itt rengeteg eszközt találunk, amelyel segíthetjük ennek a rendszernek a munkáját. Itt oda kell figyelni arra, hogy mindenki kövesse a szabályokat. Nagyon sok eszközzel rendelkezik ez a nemzetközi rendszer, iránymutatások, kötelező érvényű szabályok, önkéntes törvények, és így tovább. Nagyon fontos, hogy ne okozzunk negatív meglepetést egymásnak. Ezen belül nagyon sok kérdés fölmerül, amely a nemzetközi kapcsolatokat irányítja. Például a munkaügyi megállapodások, a környezetvédelmi adóügyi megállapodások, a korrupció és megállapodások ide tartoznak. Az ilyen hálózat együttműködés különböző mandátumokkal, intézményekkel, választókerületekkel, legitimitásokkal, ez az, amely működteti és összefogja ezt a rendszert. Nagyon fontos jelentős hiányosságok vannak ezen a területen. Például a mezőgazdasági ágenda nem teljes, aztán ott van a versenypolitika, ahol egyre inkább globális kérdések merülnek föl, míg a versenypolitikát nem ezen a szinten kezeljük. Kis idő maradt, és itt a kereskedelmi megállapodások szerepére szeretnék kitérni. Mi is ezeknek a szerepe ebben a nagyobb architektúrában? Nos, a kereskedelmi megállapodások a különbségeken át ívelnek a különböző országok, megállapodásra jutnak, olyan megállapodásra, amely a kapcsolatokban méltányosnak tűnik számukra. Arról van szó, hogy ezeket a különbségeket hogyan kezeljük, hogyan hidaljuk át, ez a kereskedelem legfontosabb szerepe. És hogyha például más kérdések támogatására használjuk fel ezeket a megállapodásokat, akkor igazából arról beszélünk, hogy a kereskedelmi megállapodások néha azt próbálják előmozdítani, hogy a nemzetközi megállapodásokhoz csatlakozzon egy adott ország, tehát itt a, a répa és a bot esete áll fent. Aztán lehet, hogy a helyi viselkedést vagy magatartásformát próbáljuk megváltoztatni, de lehet, hogy ebben az adott esetben Mm, felmerül az a kérdés, hogy milyen ösztönzők vannak érvényben, illetve mi, mi legyen a helyzet a többi fennmaradó kérdéseken. Néha pedig politikai jelzést mutat egy ilyen megállapodás, amely szabad kezet, szabad kezet ad egy-egy országnak. Tehát itt egy nagyon összetett kérdésről van szó, amelyet alaposan meg kell vizsgálni. Ki az, aki megfelel a szabályoknak, ki eh, ad legitimitást, ki ad ösztönzést, és így tovább. Nem is olyan régen egy szakszervezettel beszéltem, és nagyon sokan azt mondták a, a csoport fele, hogy muszáj, hogy a munkaügyi eh, kérdések részét képezik a kereskedelmi megállapodásnak. A csoport másik fele azt mondta, hogy ezt ki kell zárni, hiszen nem hiszünk a jóhiszemű megállapodásokban vagy tárgyalásokban. Nos, azt hiszem, hogy ebben a kontextusban kell vizsgálnunk a kereskedelmi vitát, meg kell néznünk, hogy ezt a rendszert hogyan tudjuk jobban működtetni. Megpróbálunk együttműködni más szervezetekkel, meg kell nézni, hogy hogyan tudunk egy erősebb rendszert felépíteni. Köszönöm szépen. A másik, másik része ennek a kérdésnek természetesen az ILO és az ő nézeteik. Korli Kulibáli asszonyt üdvözlöm most, aki a globalizációs egység, az, EU, az állom belül a globalizációs egység vezetője. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak ma. Két évvel ezelőtt voltam már itt egyszer, hogy egy egy foglalkoztatási bizottság által tartott meghallgatáson részt vegyek, akkor is a munkaügyi rendelkezések és a kereskedelmi megállapodások ügyében beszéltem, és remélem, hogy most is eredményes lesz majd a mai előadásom. A kereskedelem és a munkaügy tengelyén végzett munkánkról fogok beszámolni. Ez nem csak a foglalkoztatás teremtést terem, tekintette meg, hanem a foglalkoztatás minőségét is. Először is el fogom mondani, hogy milyen korai kutatásokat végeztünk, amely általában a foglalkoztatás teremtésről szólt, és ez azt mutatta, hogy általános ságban elfogadott az, hogy a kereskedelem általában véve pozitív hatással jár a foglalkoztatásra, viszont az ILO azt is meg szeretné nézni, hogy a preferenciák, hogy milyen hatással vannak a munkaügymerő piacra. A foglalkoztatás, munkahelyteremtés az eh, eléggé aktívan folyik mindenféle ágazatban. Két nagyon jól ismert példát hoztam eh, fejlődő és fej, fejlett országokból. Először is fejlett gazdaságokban az a helyzet, hogy nagyon is eh, nagy hatással volt a, az import verseny, illetve az alacsony jövedelmű gazdaságok által teremtett verseny az ott dolgozó munkásokra. Egyrészt azért, mert a magas képzettséget kívánó előállítóiparban és a szolgáltatóiparban is megváltozott a helyzet. Hiszen új munkahelyek ugyan, ugyan teremtődtek, de ezekhez egész más készségekre van szükség. És akkor itt fellép egy frikció, a munkaerőpiacon, mert nem tud eléggé gyorsan alkalmazkodni a különböző ágazatokban a változásokhoz. Legalábbis annyira gyorsan nem, mint amennyire gondoltuk. Tehát azok a munkások, akik elveszítik a kereskedelmi politikák miatt a, munká, a munkájukat, nem feltétlenül ugyanazok, akik a kereskedelmi politikák előnyeit kihasználják, kihasználva új munkahelyhez tudnak jutni. És ez bizony nagyban befolyásolja az, hogy a munkavállalók hogy tekintenek a kereskedelmi megállapodások előnyeire. Ugyanakkor a fejlődő gazdaságokban nagyon sok új lehetőséget teremtenek a kereskedelmi megállapodások, különösen a jól képzett munkaerő számára, bizonyos csoportok számára, például akik először lépnek be a munkaerőpiacra, a nők, a fiatalok, a migráns munkavállalók is ilyenek, és ez a középosztályt is erősíti. Viszont, hogyha megnézzük, hogy milyen folytatólagos foglalkoztatás csökkenés volt például textiliparban. Ugye láttuk, hogy Ázsiában és a karibi gazdaságokban is mi a helyzet. Ez a kereskedelem munkahely pusztító hatásának tudható be. A munkahelyek minősége a másik olyan kérdés, ami régen nagy hangsúlyt fektet az ILO elméletileg az e kereskedelem meg kell, hogy növelje az alacsonyan képzett munkások jövedelmét az alacsony jövedelmi országokban. A fejlett országokban pedig pontosan az ellenkezője kell, hogy kellene, hogy végigmenjenek a folyamatnak, de úgy tűnik, hogy ez az adatok alapján nem így van. A fejlett országokban a magasan képzett munkavállalók között is egyre erősödnek, illetve nőnek az egyenlőtlenségek. Az író úgy látja, hogy nem eléggé befogadó módon osztják meg a gazdaságok a munkavállalókkal a kereskedelmi megállapodások előnyeit, például a fizetésemeléseken keresztül. Úgy látjuk, hogy a legutóbbi tanulmányok arra utalnak, hogy ha hogy általában azok a vállalatok fizetnek magasabb fizetéseket, amelyeknek nincs kapcsolatuk a kereskedelemmel, és hogy a, általában a, a produktivitás 30%-kal, 13%-kal többet 13%-kal többet jelent, mint amennyit aztán a fizetésekben megjelennek, és látjuk, hogy a produktivitás, a termelékenység és a fizetések közötti különbség egyre növekszik. Azok, akik elvesztik a munkájukat, nem mozdulnak el, nem mennek el egyik ágazatból a másikba dolgozni, vagy ha meg is teszik ezt, mivel valahol felesleg teremtődik, valahol pedig munkaerő igény támad. Ez változatlanul nem, nem emel az alacsonyan képzett munkavállalók fizetésén. Tehát nagyon sok tanulmány mutatja, hogy leginkább az intézményi tényezők javíthatnak ezen a helyzeten, amelyek a munkaerőpiacot amelyek a munkaerőpiacon megteremtetik a kereskedelmi megállapodások elányait. Tehát például az, hogy legyen meg a szervezés joga, szervezkedés szabadsága, és egy sor olyan más terület, amely aztán tovább gyűrűző hatással járhat. Ebből a szempontból egy olyan eszköz van globális szinten, amely, amely a munkaügyi helyzetet javíthatja. Ugye most úgy van, hogy a, társ, a kereskedelmi megállapodások körülbelül egy harmada tartalmaz munkaügyi rendelkezéseket. Ez különösen a 98-as ILO nyilatkozatnak követ, köszönhető, és volt két olyan publikáció, amely megvizsgálta, hogy ez hogy működik, illetve volt egy tanulmány, és volt egy olyan kézikönyv, amely a szociális partnereknek tanácsot ad arra nézve, hogy hogy lehet a munkaerőpiaci rendelkezéseket megváltoztatni a kereskedelmi megállapodások fényében. Tehát röviden összefoglalva a jelentésünk úgy látja, hogy a nemek közötti fizetésekyenlőtlenség és általában a nők helyzete javítására a különböző munkaügyi rendelkezések a kereskedelmi megállapodásokhoz kapcsolt ilyen rendelkezések alkalmasok, ugyanakkor a munkaügyi rendelkezések nem befolyásolják negatívan a kereskedelem folyamatait, illetve volumenét. Ez nagyon fontos, mert sokan úgy érveltek, hogy a munkaügyi rendelkezéseket különböző gazdasági hatások miatt kapcsolták oda a kereskedelmi megállapodásokhoz, illetve hogy ezeknek lenne negatív hatása, de ezt ennek pontosan az ellenkezőjét tapasztaljuk. Például egy nemrég eh, készített tanulmány eh, értelmében az importőrök eh, egyenesen jutalmazzák, hogyha vannak ilyen munkaügyi rendelkezések. A munkaügyi rendelkezések leginkább a kapacitásépítés monitorozásán keresztül, illetve az érintettek bevonásán keresztül tudják javítani a helyzetet, és ez az utóbbi nagyon fontos, hiszen ennek az eredményei nem csak a munkaerőpiacon eh, érvényesülhetnek, hanem például abban is, hogy a jogszabályokat eh, megváltoztatják az adott országban nincsen egyenlően mindenhol alkalmazható megközelítés, hanem különböző megközelítések vannak, figyelemfelkeltés, politikai párbeszéd, az igazságszolgáltatási rendszer javítása, a szervezkedés szabadságának monitorozása, de minden esetre mindezeknek lényeges pontja az, hogy az érinteteket bevonják a munkába. Néhány esetben hatékony, de nyilván minden mindig javítható, úgyhogy az ILO igyekszik minél többet megtenni az ügyét, például képzéseket tart, az ILO képviselői különböző régiókba mennek el, például bankokban vagyunk nagyon aktívak, de az Európai Szakszervezeti Szövetségekkel is működtünk együtt ilyen képzések szervezésén. Különösen a figyelem felkeltés fontos számunkra, a, annak megértetésére, hogy a munkaügyi rendelkezések a kereskedelmi megállapodásoknál milyen fontosak, és hogy az átláthatóság is fontos ezzel kapcsolatban. Nemzetközi szervezetekkel is együttműködünk a tisztességes munka ösztönzése érdekében, kereskedelmi és befektetési munka során, és a VTO-val is eredményesen működünk együtt, nemrég a készségbe való befektetésekről készítettünk egy tanulmányt, ahol szintén együttműködtünk a VTO-val, de a kereskedelmi megállapodások és a munkaügyi rendelkezések tárgyában egy közös nyilvános rendezvényt is tartottunk, amelyen szintén eseteltük ennek az előnyeit. Köszönöm. And of course is also a relevant question. Köszönöm szépen, és természetesen az is releváns, hogy a globális irányítás keretében a fenntarthatóságot is támogassák a kereskedelmi megállapodások. Most üdvözlöm Ricardo Melendez Ortizt, aki a Nemzetközi Kereskedelmi és Fenntartható Fejlesztési Központ vezetője. Öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés, hogy megint itt lehetek az Európai Parlamentben, és hozzászólhatok a vitájukhoz. Ahelyett, hogy a szakmai aspektusokat tárnám fel, amelyekről beszéltek kollégáim, én inkább politikai szempontból beszélnék a kérdésekről. A kérdés, amit feltettek, az, hogy a globális gazdasági kormányzás kereskedelmi aspektusról beszéljünk, ez nagyon széles merítésű téma. Hogy egy kicsit összefüggésbe helyezzük. Albert Einstein idézem, ki azt mondta, addig semmi sem történik, amíg nem mozdul meg valami. A mostani hatalmas közfelháborodás és visszalépés a kereskedelmi integráció témájában talán ilyen mozdulás, ami érzékelhető a globális gazdasági kormányzás radarján, és mindenki, stakeholdereket, kutatókat, keres, szakmai embereket, elgondolkoztat, hogy végig gondoljuk, hol tartunk most a globális gazdasági kormányzás és kereskedelmi területén, és ez a visszaesés úgymond jó alkalom arra is, hogy mérleget vonjunk, számot vessünk Európa szerepével. Kollégánktól annak a leírását hallottuk, mennyire összetett ez a kor, a globális gazdaság kormányzás, mennyire bonyolult lett, beleértve a puha, a puha megalapodásokat és a nem kormányzati kezdeményezéseket, csak úgy, mint a kötelező szerződéses kereskedelmi integrációs szerződéseket, megállapodásokat államok között. Hogy mondjak a politikai perspektívában néhány pontot, és aztán a G20-ak 2030-as napi rendjéről beszélnék, és a kereskedelem politika és integráció kontextusban előmeneteléről az a visszaesés, amelyet meg kellett éljünk az elmúlt hónapokban, ebbe beleértem a politikai vitákat is, az Atlanti óceán két partján, de a világ többi részén is, rámutat néhány olyan politikai szimptomára, amely érzékelhető a társadalmak szintjén. Munkahely biztonsága, a reményvesztés nagyon sok ember számára a társadalom alsóbb rétegeiben túl sok érvet emeltek ki a kereskedelem ellen. A, a munkaintenzív termelés áthelyezése a fejlődött, fejlett a fejlődő országokba egyik ilyen érv, ami munkahelyek megszűnéséhez vezet a fejlődő ország, fejlett országokban. És a fejlődő országok versenye leszorítja az ő béreiket is, és ez a helyzetüket még nehezebbé teszi. Ám ebben az érvelésben van egy hiányzó elem. Egy, az, a fejlődő országok és származó agregált jólét el, előnye és a magas szintű a, a, a szerzőjogok a magas értékű termékek exportjában van növekmény. Az automatizáció technológia ö, ö, ugyanakkor változtatja munkaerőpiacot, kevesebb az alacsonyabb képzett munkaerő igénye, ez is őt álmokban a munkahelyvesztés az automatizálásnak köszönhető. A belső politikák és intézményi problémák. Az alacsonyabban képzett munkaerő számára kevesebb lehetőség. A fejlett nem csak a fejlett és fejlett országok között van verseny, hanem a technológia a tulajdonosok és a munkavállalók között is ellentét van mint az infrastruktúra beruházások területén például a belső kereskedelmi kérdési politikák, az életen álló legjobb beruházás, azok a szakismeretek, amelyek nem passzolnak a gazdasághoz, mind olyan témák és problémák és érvek, melyeket nem eléggé hangoztatnak a politikai vitában. Ám most jobban, jobb tudás és információ birtokában lehet korrigálni ezeket. Ugye a recept a diagnózishoz kell illeszkedjen. Tudjuk, hogy kihívást is, és lehetőséget is a vita vezetése a WTO-ban, a miniszteri konferenciákon fontos feladat ez. Ez a globális komplex eh, rendszer egyik középpontja, és a G20-ak szintjén való vezetői megállapodás, az SDG célok és a 2030-as célok meghatározása a 2015-ös csúcson. Tehát nem a semmiből kell építkeznünk. A G20-ak először is. Van-e szerepük a kereskedelemben és a kormányzásban? Úgy gondolom, hogy a G20-ak jó szinte, szintézis területe a nagy gazdaságoknak. Itt a g 7 ek a BRICS országokkal tudnak kritikus kérdéseket megvitatni, és koordinálni, koherenciát teremteni a globális gazdasági kormányzás egészében. Ez bizony fontos. A kereskedelem területen a kínai elnökség, a G20-as kínai elnökség után a a kereskedelmi és befektetési munkacsoport a G20-akban egy speciális fórumként létrejött, és az integrált befektet, integrálta a befektetések kérdését a kereskedelmi tárgyalásokba. Hat fő NGO, beleértve az oecd a Világbankot, VTO, ITC és UNTED, tehát nagy kormányközi szervezetek is együttműködnek azon prioritásokban, amelyeket e szinten rajzolnak meg. Az is világosan rámutattak arra is, hogy mi kell legyen a globális kereskedelmi rendszer ambíciója. Úgy igaz ez a multilaterális rendszerre, mint kereskedelmi rendszerre, mint arra, amit kiegészítő keres, regionális integrációnak nevezünk. Ez is nagyon fontos szerep politikai szinten koncentrálva a strukturális reformokra és politikákra reagál a g 20 a politikai vitákra is, meg az itt hangzott érvekre. Úgy gondolom tehát, hogy van olyan szerepkör, amely a g 20 van le kell folyjon, hiszen 70%-át pedig a világkereskedelmnek, és más témákban a globális gazdasági kormányzáshoz tartozó kérdések, mint a klímaváltozás elleni harc, ugye az emissziós kibocsátásnak is jelentős része ezekben az országból származik, ez sem elhanyagodott tény. Ugyanakkor az SDG célok tekintetében a kereskedelem minden 2030-as napirendi elemben szerepel, valamint a, a fejlesztési finanszírozás céljai között is. A 17-es DG céljai integráns részeit jelentik, és a végrehajtási eszközeit is beleértve az SDG-knek olyan területekre is kihatással, mint az éhezésnek a vég, elleni harc, a kereskedelem szerepét aláhúzzák azok a WTO-ban folyó tárgyalások is, amelyek fontos hozzájárulást hozhatnak egy cél megvalósításához. Az olyan célok, mint az SDG 14-es, a tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható gazdálkodás ezekkel katalizátora volt olyan tárgyalásoknak, amely a halászat támogatásokat határozta meg a vto ban azok a tárgyalások, amelyek tíz éve elakadt, tíz éve át elakadtak, nagyon messzire vezettek. Például, hogy hogyan lehet bizonyítani a halászati támogatások és a túlhalászás közötti okozati viszonyt, most már más témákkal foglalkoznak, mint az illegális vagy nem bejelentett halászat, ez is prioritás az EU-ban, meg más ö, állami támogatások is. Tehát itt is érzékelhető, hogy IRS-ben talán decemberben ö, áttörés lesz tapasztalható, és ez bizonyos szempontból katalizálhat. És az SDG-ből, valamint a fenntartható fejlődési célok megvalósításának fűzött fontosságból adódik, amelyeket az államok is éreznek. Az Aid for Trade tekintetében a fejlődő országokat megszélozva a fenntartató gazdaság, a, rendes munkát mindenkinek érvek mellett azon meggondolásokból, amelyekről a kollégám is beszéltek, valamint azon célok, amelyek a fenntartható, modern energiaforrás mindenki számára elérhető biztosítása, valamint a klímaváltozás harchoz kapcsolódnak, vezetnek engem most azon megállapodás tárgyalásához, amely referencia lehet a jövőbeli elmozdulás irányába. Az a felhívás, hogy masszív beruházások kell szülessenek, amelyek át kell alakítsák majd az energiarendszereket, illetve a gazdaságainkat annak érdekében, hogy képesek legyenek a párizsi megállapodás ambíciói teljesíteni, lehetővé kell tegyék a kereskedelmi rendszerek révén ezek megvalósítását. Ez az üzenet, amelyet meg kell hallgassunk, tekintettel arra, hogy a Párizsi megalapodás nagyon sajátságos, és a tagállami hozzájárulásokra támaszkodik, tehát egyoldalú következ, intézkedéseket követel meg, semmint kollektív intézkedéseket, a globális kérdés kezelésében, mint amilyen a klímaváltozás, és tekintettel a kereskedelmi és nemzetközi befektetés ö, szerepe, mint a szakpolitikai spilloverek átélte láncai, a nemzetközi kereskedelmi rendszerben való koordináció, illetve a keretek, globális keretek tekintetében kritikus fontosságú lesz az, miképpen tudják végrehajtani majd a Párizsi megállapodásban kitűzött célokat. Összefoglalva, tehát ha a globális gazdasági kormányzást nézzük szélesebb összefüggésben, és megpróbáljuk megérteni azt, hogy a kereskedelem és a kereskedelmi megállapodások, kereskedelmi politikák azon, össze, azon bonyolultságukkal és architektúrákkal, amelyekről beszéltem az imént, milyen szerepet játszhatnak, Látjuk, hogy a soft jogszabályoknak és a politikai ambíciók emelésének, valamint a referenciák emelésének nagyon fontos szerepe van, csak úgy, mint a specifikus tárgyalásoknak a szabályok tárgyában és a szerződés megállapodásoknak az államok között. Köszönöm. Thanks a lot. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy elég bonyolult ez a rendszer. Kaptunk tanácsot, kaptunk követelményeket, ha meghallgattuk a tudományos véleményeket, és ahogyan korábban is említettem, az Európai Unió bizony egy befolyásos partner. Nézzük, mit tesz az EU, és ezzel meg is adom a szót a bizottságnak. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Köszönöm szépen, hogy hozzájárulhatok a mai vitához. A DJ Trade nagy örömmel kapcsolódik be a mai eszmecserébe, nem csak azért, mert tudjuk, hogy a közös kereskedelmi politika közös kereskedelmi politika, hanem emellett integrálódik, bele ékelődik más politikák sorába, tehát nem egyedül álló, nem izolált. Ennek következtében Nagyon fontos a politikák koherenciája. Ez vezérel bennünket tehát, és három megjegyzést tennék ennek kapcsán. Először is elmondanám, hogy szerintünk a globális kereskedelmi irányítási architektúra hogyan néz ki. Elmondjuk, hogy hol vannak a hiányosságok ebben a struktúrában hova összpontosítjuk erőfeszítéseinket, és reméljük, hogy ezeket a hiányosságokat orvosolni tudjuk majd. Harmadsorban pedig egy-két gondolatot szeretnék megosztani önökkel arra vonatkozóan, hogy a kereskedelmi pillér hogyan kapcsolódik, illetve hogyan egészítődik ki más globális kormányzási pillérekkel, hiszen itt egy összetett térkép, egy összetett mozaik részeiről beszélünk. Ami a globális kereskedelmi architektúrát illeti, nos, alapvetően ez egy erős struktúra, egy közjó, amelyet szeretnénk aktívan megvédeni, megőrizni. Ezen, kap, ennek kapcsán el kell mondani, hogy egy multilaterális alapvonalat ad ez a kereskedelmi, kereskedelmi politika. Ennek az alapja ugye a WTO megállapodásuk Ez rendkívül fontos számunkra az Európai Unió részéről, azért, mert ez egy konkrét irányítási pillér, amely megvalósítható kötelező érvényű intézkedésekre épül, hátterében pedig egy vitarendezési mechanizmus áll, tehát a globális gazdasági rend fenntartásáról van szó, amelyet nagyra értékelünk, erre majd visszatérek, és ezen kívül kiegészítvén mindezt a nemzetközi törvényeket és kötelezettségeket egészíti ezt ki, amelyeket aztán kétoldalú kereskedelmi megállapodásokkal töltünk fel tartalommal. ezeket előre mozdítjuk, annak érdekében, hogy liberalizáljuk a kereskedelmet, nyitottá tegyük azt, és ezen kívül eszközként használjuk a gazdasági szabály kialakításához, tehát lehetőség ez arra, hogy a VTO-n túl illetve azt kiegészítve szabályokat hozzunk. Tehát a VTO rendszere építve azt kiegészítsük, illetve azon túlmenőleg gazdasági szabályokat hozzunk létre, amelyek relevánsak, és meghaladják a jelenleg szabályozott kérdéseket, tehát a VTO szabályozást. Tehát tulajdonképpen kereskedelmi megállapodásokról van szó, és ezek a jövő globális szabályainak, a mostani eszmecserék a jövő globális szabályainak a laboratórium, laboratóriumai. Megpróbáljuk irányítani a támogatásokat, az irányításra irányítással kapcsolatos intézkedéseket, a fenntartható fejlesztési fejezetet, a FTA-kat, és így tovább. Tehát próbáljuk bevonni az érintett feleket, és figyelemmel követtem azt, hogy az, az ILO nagy hangsúlyt fektet erre. Természetesen ennek megvannak a korlátai. Erga omnes szabályok érvényesülnek, ez azt jelenti, hogy globális szinten kell egyenlő játékteret biztosítani. Nézzük, hogy mik a hiányosságok. Jó pár dologra szeretnék rávilágítani. Egyrészt, ami a VTO-t illeti, természetesen a rendszernek önmagában is megvannak a kihívásai a három funkciót illetően. Egyrészt az ellenőrzési monitoring funkció, amely viszonylag gyenge a mostani architektúrában, például ami az átláthatóságot illeti, a WTO tagok erőfeszítései nem kielégítőek, javaslatokat teszünk, annak érdekében, hogy ezt a rendszert megerősítsük, és megpróbáljuk megfelelő irányba terelni ezeket. Aztán vannak rendes bizottsági ülések a WTO keretén belül, és amit kiveszünk a WTO-ból, az függ attól, hogy mit teszünk bele milyen erőfeszítéseket teszünk, tehát itt tagként felelősséggel tartozunk. Aztán a második funkció, a jogalkotási, szabályalkotási funkció, ez összetett, hiszen korlátok között mozog, oda kell figyelni az univerzalitásra, az konszenzusra, és így tovább. És a harmadik funkció, a vitarendezési funkció, szintén aggályokra ad okot, Különösen azért, mert hiányoznak, nincsenek meg a kinevezések a megfelelő testületekben. Hangot adtunk az aggájainknak egy pár nappal ezelőtt. és az Európai Uniós delegációt Malmström asszony vezette. Vannak tehát hiányosságok. A kereskedelmi beruházási nexus nem igazán koherens, erre most nem szeretnék kitérni, aztán a kereskedelemben önmagában is vannak hiányosságok, az itteni szabálykönyvben például véleményünk szerint nagyon fontos, hogy egyenlő játékteret biztosítsunk, a komparatív előnyökre nem került igazából fény, illetve ezeket nem sikerült kialakítani a tárgyalások során. Illetve vannak olyan kérdések, amelyek kapcsolódnak az államkapitalizmus formáihoz, illetve az ebből származó torzulásokhoz. Tehát megvannak a korlátai annak, hogy a kereskedelmi megállapodások mit bírnak el, tehát mennyiben tudják kezelni a nemzetközi gazdasági kapcsolatok minden aspektusát? Nem csak a megvalósíthatóságra gondolok, hanem arra is, hogy nagyon fontos nagyon fontos olyan területek is vannak, amelyeket egész egyszerűen nem lehet a kereskedelmen keresztül szabályozni. Tehát ez a kereskedelmi pillér véleményünk szerint kapcsolódik más gazdasági kormányzási pillérhez. Vannak kulcsfontosságú kérdések számunkra. Egyik, a kereskedelmi megállapodások kialakítása egy nemzetközi együttműködés keretében, tehát gazdasági együttműködésről beszélek, itt erős az Európai Uniós jelenlét, az együttműködési fórumokban, ezek tulajdonképpen együttműködnek sok tekintetben a kereskedelmi irányítási kerete. Vannak ugye két oldalú kereskedelmi megállapodások, vagy együttműködnek a WTO rendszerével, és ugye itt utalnék a koherenciára. A megfelelő szabványkialakító intézmények létére. Aztán hogy van-e tere a puha törvényeknek, a puha szabványoknak a kereskedelmi megállapodásokon túl, Nos, valóban az Európai Unió aktív a G20-akban, amely egy olyan fórum, ahol ez megtörténhet. A G20-ak stratégiailag egy olyan terület, ahol politikai kötelezettségeket vállalhatunk, ezeket komolyan vesszük, illetve egy olyan fórum, amely hasonló gondolkodást segít elő a kereskedelmi fórumokon túl. Tisztelt elnök úr, a G20-ak kapcsán azt mondhatom, hogy a bizottság ugye jelen van, 26 tagállammal, és célunk az, hogy az Európai Uniós irányítást biztosítsuk, jelentéseket adjunk a kereskedelmi szakpolitikai területnek, illetve az önök szakbizottságának. Jelen vagyunk az OECD-ben, és jó pár lehetséges eszköz van a kezünkben, gondolok itt az exporthitelekre, és így tovább. Tehát zárásképpen tisztelt elnök úr, azzal zárnám, hogy hangsúlyozom, vannak hiányosságok, vannak hiátusok a globális gazdasági architektúrában, a kérdés pedig az, hogy mennyiben kell ezeket a kereskedelmi irányítási eszközökkel feltölteni, Tehát feladatunk, hogy a gazdasági irányítás látván, hogy ez egyre inkább bonyolultabb, összetettebb, ebben irányt mutassunk, és nagyon örülünk annak, hogy ez a szakbizottság szélesebb körben tekinti ezt a kérdést, és a demokratikus ellenőrzést, funkcióját gyakorolja, Továbbra is jelentést fogunk nyújtani az elvégzett tevékenységekről, illetve a fórumokban való részvételről. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Vannak-e kérdések, kollégáim? Mr. Scholz, Mr. Skabati. Mr. Scholz. Scholz úr és Skabati úr. Scholz úr. Köszönöm. Először is minden előadónak megköszönöm az előadásukat. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy ennyire kevesen vagyunk jelen, különösen bizonyos politikai frakciók részéről, mindannyian egyetértünk abban, hogy közös kihívás annak eldöntése, meghatározása, hogy milyen módon állítjuk át össze a szabályokat. Akadémiai szempontból is mindezt meg kell tekinteni, de ugyanakkor ez politikai kérdés. Összefoglalván nagyon sok mindennel egyetértek, amit a különböző előadók említettek. Inmával együtt nemrég vettünk részt a nyilvános fórumon, a vto ban Több mint 2500 részvevő volt ott jelen, úgyhogy tényleg nemzetközi fontosságú ez a kérdés. Tehát azt kellene megkérdeznünk, hogy hogy tudjuk ezt a szabályalkotást olyan módon elvégezni, hogy mint közvetlenül megválasztott európai parlamenti képviselők, mint a partnerországok vagy régiók partnerei, hogy tudjuk felkelteni a partnereinkben a figyelmet arra, hogy a kormányok, az üzleti élet képviselői, a különböző érintettek <clears throat> odafigyeljenek. És a szokásos eljárások helyett most nagyobb hangsúlyt fektessenek a parlamentek és a nyilvánosság véleményére. Tehát az biztos, hogy az helyzet leírásában mindannyian egyetértünk az a kérdés, hogy innen hogy tudunk tovább mozdulni. És ha például az ILO tapasztalatáról beszélünk, természetesen ez nagyon jó, hogy ezeket megvitatjuk, de a viták alapján aztán a valóság tényei, alapján. Aztán hogy tudjuk ezt átalakítani jogszabályokká? És ez a többi szervezet képviselőire is ugyanígy vonatkozik. Közös felelősségünk az, hogy újra és újra beszéljünk ezekről a kérdésekről, mert különben ezekben a bonyolult kérdésekben nem fogunk tudni megoldást találni. Köszönöm szépen, Szabati úr. Én is néhány megjegyzést szeretnék tenni. Tudjuk, hogy a globalizáció és a külkereskedelem a vita központjában áll, amikor még egyetemre jártam, akkor ez nem volt ilyen vitás kérdés. Mindenkinek az volt a véleménye, hogy a szabad kereskedelem hasznos, és ugye tudjuk, hogy a iparunkat vélemé, védenünk kell, a fo fogyasztóknak szabadon kell tudni vásárolni, és akkor mindenkinek minden jó lesz. Aztán amikor megta- így, így ismertük meg a világot, de a világ azóta sokkal komplexebbé vált és ugye eh, Ricardo-nál is ezt haladtuk, hogy a eh, piacokat eh, megismerjük, aztán egészen más árak jelennek meg, és, és egész más alapokon kell megszervezni a piacok, piacon a kereskedelmet. Pascal Lambie azt mondta, hogy ezek a régi ellentétek a fogyasztó és a termelő között, ezek már rég nem érvényesek. Most egy nagyon összetett, sokkal összetettebb és sokkal politikai jellegű helyzet van, nem annyira gazdasági, mint inkább politikai jellegű, és ezt ma is ugyanígy mondták a képviselők, tehát sokkal nehezebb ezt az egész komplex helyzetet a polgárokkal is megértetni és megjegyezném azt is kritikusan, hogy az egyetemeken semmit nem tanítanak. Mindig a régi modelleket veszik át, ezeket, de ezeket ragozzák agyon folyton, és a kereskedelem más aspektusait meg nem nagyon említik meg. Az egész inkább matematikai jellegű tanításnak tűnik, már pedig amit ma hallottunk, az inkább szociológiai jellegű. Úgyhogy ebben az összefüggésben azt látjuk, hogy az egyetemeken nem olyan embereket képeznek ki, akik a, a, a, akik a mai helyzethez tudnának alkalmazkodni, mindenki csak megvédi a, a szabadkereskedelmet. Ugye látják, én vagyok itt, Solc úr is itt van, még van egy képviselő, ugye természetesen az elnöknek is itt kellett maradni, de hát négyen vagyunk, négy képviselő van a mai vitán jelen, pedig ez nagyon fontos téma. A képviselőknek viszont utána muszáj el, el, majd lesz majd elmagyarázni a polgároknak, hogy mennyire komplex ez a világkereskedelmi felépítés, és hogy mennyire fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel. Hát, hogyha ennyire gyenge az érdeklődés itt, hát akkor ne csodáljunk, ne, ne csodálkozzunk azon, hogy a nyilvánosság nyilvánosságot sem érdekli a dolog. Hát egyszerűen foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, össze kell szednünk magunkat, és um, mindenkinek tudnia kell, hogy ezek, ezek az előadások miről szólnak, és nem mindenki is tudja, hogy milyen összefüggések vannak, hogy vannak környezeti feltételek, meg mindenféle szabályozási történetek, de ez egy egész más tematikum, tematika amelyre az egyetemek nem készítenek föl. És hát a politikusok sincsenek arra felkészülve, hogy ennek az egész teljes bonyolultságában ezt a képet el tudják magyarázni aztán a polgároknak. De hát ha ez így van, akkor nem tudunk válaszokat se találni. Tehát egyszerűen össze kell magunkat szedni, és be kell ismerni, hogyha nem ássuk magukba, ezek, magukat ezekbe a dolgokba, hát akkor hogy tudnánk jogszabályokat alkotni, és hogy tudnánk ezeket a szabályokat aztán végrehajtani? És az az érdekes, hogy Németországban a TTIP-ről és a CETA-ról szóló vitát is tanulmányokról papoló ö, professzorok vezették, gaz, közgazdászok vezették. Minden esetre köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, köszönöm, hogy előadásokat tartottak nekünk, de én el, azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk, a politikusoknak is komolyan kellene végül végre vennünk a munkánkat, mert a globalizáció mindent eldöntő kérdés, és nem mondhatjuk csak azt, hogy minden tovább, a, a kereskedelemnek minden további felszabadítása és fejlesztése csak jó lehet. Egyszerűen megfelelően el kell magyarázni magunknak, meg el kell magyaráztatni magunknak, hogy ez így hogy függ össze. Én úgy gondolom, hogy tudatosan és hitelesen kell a nyilvánosság felé fellépni ezekkel a dolgokról, és elnézést kérek, hogy ennyire e, negatívan kellett ezt leírnom, de, de, de muszáj volt ezt megtennem. És e, persze még akkor is kell, és még az lett volna jobb, hogyha sokkal több kolléga is e, jelen lett volna, mikor ezt elmondtad. Most én márnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadóknak eh, ezt a nagyon fontos vitát. Én is nagyon sajnálom, hogy ennyire alacsony a jelenlevő képviselők száma. Én magam örülök, hogy itt maradtam, és én át fogom adni a kollégáimnak az önök prezentációjának lényegét. Mindegyik nagyon érdekes volt. A én azt javasolnám, elnök úr, mivel úgy gondolom, hogy ez a meghallgatás sokkal hasznosabb lett volna, hogyha az információ egy részét már előre megkaphattuk volna. Hiszen nagyon tartalmasak voltak az előadások, és nem könnyű egy első hallásra mindent megérteni. Miután meghallgattam ezeket, ezután ez a véleményem, hogy azok számára is hasznosabb lenne egy előzetes információ eljuttatása, akik az előadásokat tartják, és azoknak is, akik meghallgatják. Bernard Hauptmann volt az első előadó, egy új narratíváról beszélt. Egyetértek abban, hogy narratíva váltásra van szükség, és az az érzésem, hogy a kereskedelmi politikákat mindig azzal vádoljuk, hogy a különböző szektorokban veszteségeket okoznak, hogy a munkavállalók számára, a munkavállalókra negatív a hatásuk. De a globalizáció ugyanakkor azt jelenti, hogy az ember sokkal inkább ki van téve a más szektorokból, illetve más országokból származó versenynek. Tehát nincs olyan ország, nincs olyan uh, vállalat vagy munkavállaló, aki hajlandó lenne elfogadni, hogy ez most egyszerűen így van, és hogy ez a veszteség azért lép fel, mert valaki valahol máshol ugyanazt a munkát kicsit olcsóbban el tudja végezni. A gazdaságirányításról hallottunk. Én a vitából azt hiányolom, hogy nem emeljük ki a nemzeti kormányok szerepét ha az nemzeti kormányok nem hajtják végre azt a kötelezettségüket, nem felelnek meg annak a kötelezettségüknek, hogy felkészítsék a munkavállalókat ezekre a folyamatokra, helyzetekre, hogy nem teremtenek megfelelő jogi keretet arra, hogy a helyzetet megoldják, hogyha kudarcot vallanak ebben, akkor látjuk a globalizációnak ezt a rútabb arcát, tehát arra kell gondolnunk, hogy hogy tudjuk a saját feladatainkat úgy elvégezni, hogy mindenki csak profitáljon ebből a jelenségből hogy legyenek nyitott gazdaságaink, hogy gyorsuljon a növekedés, hogy legyen magasabb szintű jólét, stb. Ehhez azt kell biztosítanunk, hogy ugyanakkor senki nem maradjon le erről a vonatról és mm, pontosabban meg kell határoznunk, hogy mit szeretnénk elérni, és milyen eszközökkel. Meg kell értenünk azt, hogy milyen ágazatok, mely ágazatok a legérzékenyebbek, legkitettebbek, és utána segítenünk kell nekik abban, hogy ellenállóbbá váljanak, hiszen amikor munkahely veszteségről beszélünk, akkor a munkahelyek elvesztésének nagy része az a robotizáció, a technológiai fejlődésnek köszönhető. Mégis ez ellen senki nem tiltakozik, erre senki nem panaszkodik, mert ez egy, egy, egy jó folyamat. Ha megnézzük, hogy Donald Trump milyen nyilatkozatokat tesz, azt látjuk, hogy ő a technológiát is okolja a munkahelyek elvesztéséért, de nálunk nem ez a helyzet. VTO és és a fizetések közötti, tehát a bérszakadék, amiről itt beszéltünk, ez is nagyon fontos szempont. A bérszakadék vajon a globalizációból származó következmény, vagy az adott ország munkaügyi politikáját valókolható. Én spanyol vagyok, nálunk a szélső jobb kormány egy olyan munkaügyi reformot vezetett be, amely a fizetések leszorításáról szólt, és amelyel megakadályozták a szakszervezeteket abban, hogy kollektív tárgyalásokat folytassanak, már pedig ez a fizetés szintek megtartásának legfontosabb eszköze lenne. És emellé jött aztán még egy kereskedelmi nyitás. Most akkor a globalizációt okolhatnánk azzal, hogy a, a, okolhatnánk azért, hogy a fizetések alacsonyabbak maradnak? Nem a munkaügyi jogszabályok is könnyen szerepet játszhatnak, és időnként övék ki a felelősség. Utolsó megjegyzésem az lesz, elnök úr, mivel hogy itt van köztünk a bizottság képviselője is, aki a VTO-ról és másról beszélt, és arról, hogy mit kell tenni a VTO hatékonyabb működéséért Én az Európai Parlament nevében merészelnék szólni, amikor azt mondom, hogy a parlamenti dimenzió hiányzik mindebből. Solc úr és Lange úr is tagjai a, parlament, a WTO parlamenti közgyűlésének, és ők is arra szorítottak fel, hogy a parlamenti elem közeműködés erősebb legyen. Nagyon fontos lenne az átláthatóság javítása, ez növelni aztán a hitelességet is, és ki kell használnunk a parlamenti dimenzió azon lehetőségét, hogy terjesztheti ezeket az infókat hogy mindenki megérthesse, hogy miről van szó. Nagyon nehéz a multilaterális kapcsolatokat másképpen megértetni. Kicsit engem amiatt fáj a fejem, hogy vajon az eszközök, amelyek a kereskedelmi politika alakítása révén, illetve a, megvannak -e még egyáltalán a világ gazdasági kormányzásban. Ugye mindenki azt mondta, hogy a WTO az egyik szabály meghatározó eszköz lehet még mindig. Kérdés, hogy még mindig így van ez, vagy vajon azzal is számolni kell, hogy a WTO összeomlik, beomlik. A marakesi előkészítő találkozó hát nem volt nagyon meggyőző. Kérdés, hogy a vitarendezési rendszert egyes elfogadja el majd. Ugye azzal kell számolni, ez a, ez a horgony továbbá nem látja majd horgony szerepét, és tovább sodródunk a árral majd. És többen beszéltek arról is, hogy javakat cserélnek majd állam, szuverén államok közötti árucsere folyik majd, holott jelenleg 70%-a a kereskedelmek résztermékeket érint a, a értékláncokban, globális beszállító láncokban. Az a smartphone, a önök van, a 100 határon átlépő 100 beszállítói ezt cikkből áll össze. Tehát, hogy kérdés, hogy ezt két oldalú megállapodásokkal meg lehet majd oldani. A globális kereskedelem 30%-a pedig koncerneken belüli kereskedelem itt van-e egyáltalán befolyása, befolyásunk alakítandó a folyamatokat? Tehát az eszközrendszer az, ami nagyon foglalkoztat engem, hogy megvan-e még, és mi lesz a jövője. Talán erre majd válaszolnak mi is, meg a kérdésekre, amelyeket a kollégák tettek fel. Megadom a szót először Heckman úrnak. Thank you. Let me... Köszönöm. Hagy reflektáljak néhány gondolatra, hogy hogyan lehet részt venni a szabály alakító folyamat csatornázásában és jobban a döntéshozatalban részt venni, konkrét napi menetben csinálva a dolgokat. Egyes javaslatokat nyomon követve, amelyek elhangzottak, hogy a stakeholderekkel kéne kapcsolatot teremteni. Ugye sokkal inkább a tényekre kell támaszkodni. Tudom, a világ is részén a tény egy kicsit elszennyeződött kifejezést lesz, de azért nem csak tudományos kutatás alapján lehet tájékozódni, a maga gazdasági szereplők részéről is, hogy mik az őket foglalkoztató kérdések. A technológiai er, fejlődésben sokszor lemaradtunk abban, hogy mit, mi érdekli a fogyasztókat, mi, mi foglalkoztatja a fogyasztókat. Tehát azon kéne elgondolkozni, hogy voltaképpen ki irányít itt vajon egy nyílt folyamatról van-e szó, van-e valami előzés, és hát önök nagyon fontos szerepet kell játszanak az alapszabályok kidolgozásában. És a stakeholderek az őket foglalkoztató kérdésekben kell foglalkozni. Nem csak arról van szó, hogy kik veszik az állásukat, vagy kik a veszteseinek a folyamatnak, hanem sokkal fontosabb, hogy mik ezek a lehetőségek amelyek megnyílnak. És itt a képzés oktatás az, ami kulcs fontosságú. Megértenünk, azt kell megértenünk, hogyan lehet a folyamatból minél több embernek hasznot hozni, bár vannak vesztesei is a folyamatnak. És kérdés, hogy merre megy a világ? A globális beszállítói láncok fontossága, amelyek a világkereskedelem nagy részét adják, kiemelhető az egyes beszállítói láncokban és termelési láncokban, és nagyon nagy része ennek digitálisá válik egyre inkább, és már most is az. Úgyhogy hatalmas a szükség arra, hogy a, a úgymond a szab, játékszabályokat, vagy a, a kressz szabályokat, úgymond a világkereskedelemben e technológiákhoz igazítsuk. És itt az üzletekben szereplőket kell bevonni, azokat, akik napi szinten foglalkoznak ezekkel. És akiknek megvan az összes információja, amely önöknek nincs meg ami a narratíva kérdését illeti, hogyan lehet eladni a politikákat, hogyan lehet az embereket úgymond képezni arra, hogy megértsék, miről van szó. Megkérdezhetjük, hogy a világ nagyon megváltozott. Nagyon sok dolgot az emberek magától értetődőnek vesznek, és egyes problémák, amelyek szemben nézünk az ellenállásba ütközve, a siker jele is. Tehát az, hogy Kína belépett a világkereskedelem színpadára, ez egy hatalmas szegénység csökkenést hozott világszerte, ennek persze megfizetjük az árát mi az Európai Unióban, hiszen a kiigazdási nyomás itt van, de ennek van egy ellentételezése a globális jólét erősödésében. Én, mint közgazdász, ezt látom mennyire fontos. Hogy merre tartunk a WTO tekintetében, illetve hogyan lehet felkészíteni, a, felkészülni, hogy a WTO esetleg összeomlik. Hát itt Azt mondanám, hogy jelenleg nagyon jó helyzetben vagyunk, olyan környezetben a legtöbb vállalatnak érdeke, hogy, hogy tovább menjen a dolog így, ahogy van. Importálnak, exportálnak alkatrészeket, benne vannak láncokban, összekapcsolódva globális beszólítói láncokban, összekapcsolt hálózatokban, és ahol nem láttunk nagyon sok cselekvést, az, amit Trump úr bejelentett, hát nem igen halad, mert hogy nincs gazdaság értelme, és a szereplők ellenállnak. És itt a technológia potenciálisan nagyon jelentős szerepet játszhat, hiszen az ilyen termelési és fragmentációs elemek olyan modellben képzelhetők el, az ország egyes részein vannak a termelések elosztva, és a az előnyök megosztódnak államok között ám olyan világban, ahol automatizált a világ, adatív gyártás, 3D nyomtatás, és ezek határozzák meg a gazdaságot, a kereskedelmi nagy részre nem is lesz már szükség. Tehát nagyon sok üzenet nearshoring már most is történik, és ha a digitális gazdaságot látjuk erősödni, egy, látni kell, hogy egyre nagyobb a kiigazítási kényszer, ugyanakkor nem látjuk a vállalati közösségben ugyanazon felosztást, ami korábban a rendszerekben, a korábban felépült rendszerekben működtek. Ez, ez kell, hogy agasszon bennünket. Amikor szolgáltató cégekről beszélgetünk, az új gazdaságban, ők úgy érzik, hogy őket magukra hagyták. Azt mondják, nincs meg az a keret, amelyben működhetünk, Másrészt azt mondják, nem figyelnek ránk a jog, jogszabályalkotók. Tovább is a mezőgazdaságról beszélnek. A mezőgazdaságban lehet, hogy fontos, de hát a, a gazdaságnak hatalmas részeire nem figyelünk oda. A WTO-ban sem, meg a kereskedelmi megállapodásokban sem. Ez itt a nagy kihívás. Ez az, amivel, ami engem aggasztana, hogy merre megy. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Én is egyetértek azzal, amit elhangzott Bernard részéről. Egy-két megjegyzés, ha megengedik. Hogy hogyan szólítsuk meg az embereket, és hogyan érjük el, amit akarunk. Nos, nagyon sokan beszélünk erről az OECD keretén belül hiszen az emberek próbálnak egymástól tanulni, megpróbálják megtudni, hogy hogyan beszéljünk kereskedelemről, és ki beszél kereskedelemről, illetve az, a csileiek is ugyanezt a témát forgatják, és jutottunk is eredményre. Egyrészt a közösségi média nagyon fontos szerepet tölt be, találkozni kell az emberekkel ott, ahol laknak, ahol élnek, 140 karakterben ö, limitálódik az üzenetek hossza, hogyha ellátogatunk oda, ahol az emberek laknak, és találkozunk velük, akkor valóban információt kaphatunk arról, hogy mi történik, és ö, hogyan befolyásolja az emberek életét a kereskedelem. A parlamenti képviselők erre kiváló helyzetben vannak, hiszen így más politikai szakterületekkel is összekapcsolhatják a kereskedelmet. Itt valóban egy mindennapos dologról van szó a legtöbb ember számára, egész egyszerűen csak ezt a kapcsolatot kell felfrissíteni. Ha az ember kereskedelmi politikával foglalkozik, akkor a szupermarketbe való ellátogatás sohasem lesz ugyanolyan, mint előtte, hanem történetek elevenednek meg, és azt hiszem, hogy ez is kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan kommunikálunk a kereskedelemről. A digitális forradalom kapcsán egyre többen közvetlenül részt vesznek a kereskedelembe, az óriási platformokon keresztül vásárolnak, árulnak. Tehát így a bevételi kérdések is változnak, de rengeteg kiskereskedő van, nagyon sokan részt vesznek a játékban, és itt az egyértelmű nyelvezet segít csak. A nemzetközi szervezetek részéről ez egy nagyon fontos kérés, hiszen a, a helyi politikát megváltoztathatja a nemzetközi szervezet, a rendszer, és hogy mit teszünk a belügyek kapcsán. Nos, a nemzetközi rendszer szerepe az, hogy tükröt tartson, összehasonlítsa a különböző szereplőket. Azt mondhatjuk, hogy 15 ország ezt csinálja, 12 erre az eredményre jut, illetve meg tudjuk nézni, hogy mi, hol, mi történik, és ezzel esetleg nyomást is gyakorolhatunk egymásra. De persze nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ki is a vesztese egy kereskedelemnek, az, aki elveszíti a munkáját, de amiről nincs tudomásunk, az az, hogy annak az embernek a nettó fogyasztása áru, illetve szolgáltatás terén mit jelent, és hogy az tulajdonképpen hogyan fordítható le, ki lesz tehát a végén a vesztes. Nagyon sok beruházás történik a rendszerben, nagyon sokan frusztráltak, mert úgy érzik, hogy a rendszer nem felel meg a követelményeknek, nem orvosolja a régi kérdéseket, amelyek vissza-visszatérnek, és itt a geopolitikai egyre inkább előtérbe kerül, különböző gazdaságokkal van dolgunk. És ezen kívül új kérdések is fölmerülnek, például a digitális terület, ahol küzdünk azzal, hogy az internet globálissá vált, és nagyon sok olyan politika van, amely beleütközik a határokba. Ami a WTO-t és a nemzetközi rendszert illeti, az üzenet mindenképpen az, hogy ezt nem szabad készpénznek venni. És ugyanúgy a második világháború utáni időszak architektúráját sem vehetjük készpénznek, és ezért a nemzetközi gazdasági együttműködés és párbeszéd igenis számít. Thanks a lot, Miss Corley. Köszönöm szépen, Kóli Kulibári asszony. Köszönöm szépen. Megpróbálok olyat találni, amit még nem mondtak el partnereim. Egyetértek a képviselők által mondottakkal. Keresgélem, hogy mit lehetne még ehhez hozzátenni. Egyrészt a kereskedelem témája egy sor más reflexiós ponttal összekapcsolódott, például a technológia fejlődéssel és az atipikus munkavégzés elterjedésével, például az ideiglenes munkavégzés ilyen, vagy a önálló vállalkozás és egyéb ilyesfajta munkavégzésekkel, és ezek a témák úgy kapcsolódtak össze, hogy aztán a nyilvánosság ebből azt szűrte le, hogy valamit nem működik, és valószínűleg elsősorban a kereskedelmet lehet ezért hibáztatni. Tehát nagyon fontos, hogy először is megnézzük, hogy milyen világot képzelünk el magunknak a jövőben. És amikor azt mondom, hogy képzelünk, akkor ugye magunkról és az összes érintetről beszélek, hogy, tudjuk, hogy tudunk befolyást gyakorolni a jövő kialakítására. Én úgy gondolom, hogy nem kéne az embereknek ö, negatívan beállítani a kereskedelmet. Biztos, hogy meg, és nem is biztos, hogy nem értik meg a komplexitását is. Szerintem a rövid, illetve középtávú kilátásokkal azért tisztában van a nyilvánosság. Tehát jobban meg kell nézni, hogy a kereskedelmi politikának milyen kihatásai vannak, mert ugye nem vákumban működik, hanem minden politikával összefüggésben a hazai politikákkal is összefüggésben, és nyilvánvaló, hogy az országok nem fogják lezárni a határaikat, és azt kell megnéznünk, hogy a kereskedelem előnyeit hogy tudjuk javítani, és hogy tudjuk az előnyeit egymással jobban megosztani. Például fizetésen keresztül, béreken keresztül meg lehet ezt tenni, és tudjuk, hogy azok a azok a kereskedelmi, azok a vállalatok, amelyek kereskedelemmel foglalkoznak, ezt inkább megteszik, mint azok, amelyek nem. És azt is látjuk, hogy a, egy sor fejlett gazdaságban azt látjuk, hogy nem ugyanazok az, ugyanazok az emberek részesülnek fizetés emelésben, illetve nem azok használják ki a kereskedelem előnyeit, akik, akik ugyanabban az országban, akik, akiknek az országában, akiknek a hazájában a kereskedelem nyereséget termel. Tehát a kereskedelem előnyeinek elosztását kell alaposabban átgondolnunk, és bizonyítanunk kell, hogy mi milyen hatással van, és meg kell érteni az aggodalmakat is. Mi sok képzést szerveztünk ez ügyben, illetve a kereskedelem és a munkaügyi rendelkezések ügyében, és általában azt a kérdést halljuk, hogy ez tényleg előnyös? Milyen hatással járnak ezek a rendelkezések? Mert mi nem látjuk ezeket a hatásokat. És akkor megnézzük, hogy milyen jogszabályi változtatásokat tettek, és hogy ezek aztán külön, különböző példákkal illusztrálva, hogy milyen hatással jártak, milyen pozitív hatással jártak. Például volt egy bankoki példa, Ugye megvannak az információink, tudjuk, hogy egy munkaügyi rendelkezés mit tud elérni, és mit nem tud elérni és amikor ezeket megvilágítjuk, akkor tényleg azt mondják, hogy tényleg el lehet érni ezekkel javulásokat, csak ugye persze az a kérdés, hogy kiviseli a költségeket, mert például a munkavállalónak sok, sokba kerül majd ez. Ki fogja vállalni a felelősséget ezekért a költségekért? Vál, felvállalja el ezt a munkaadó. Úgyhogy ezek azok a kérdések, amelyek a különböző érintettek számára nagyon fontosak, és ezt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Aztán át, az átláthatóságot is növelni kell, a nyilvánosságnak sokkal több információt kell nyújtani arról, hogy a kereskedelmi politikák merre mennek, és ezen kívül az elszámoltathatóság is nagyon fontos. A nyilvános fórumon is megjelentek ilyen aggályok, mert nem feltétlenül mindennek olyan a hatása, amit szándékozunk Köszönöm, Milenis Katis úr. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom megeml- megismételni, amit a kollégáim elmondtak, és egyetértek őre ezt az, amit mondtak. Hat fókuszáljak akkor tehát. Talán két kérdés, amely felmerült az egyik. Az, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy legitimebb legyen a további kereskedelmi és gazdasági integráció, hiszen erről van itt szó végső soron. És a válasz az lehet, hogy igazi, robusztus párbeszédre van szükség nemzeti szinten, a nemzeti belső politikák szintjén. Abban, hogy nemzetközi szinten mit akarnak vállalni az országok. Bármilyen egyszerűen is hangzik ez, ez most hiányzik. Én kolumbiai vagyok, ami egy közepes gazdaságban, Dél-Amerikában, amely most sokkal jobban ö, szerepel, mint amikor én 30 évvel ezelőtt a hazámban ö, tisztviselő voltam. Ám nagyon centralizált módon állítunk fel a stakeholder olyan biológus rendszereket, amely a kereskedelmi politikában strukturális kiigazításokat hoz, és ez persze nem akadályozza meg a közveleményt abban, hogy beavatkozzon a politikába a maga részéről a félreértéseket eloszlatandó, amikor a politikai célokat nem találják nem látják megvalósulni. De nincs ö, csodaszer. A másik dolog viszont tehát ezzel a kérdéssel a, abban az összefüggésben kell foglalkozni, hogy mennyire összetett az architektúra, amiről Danyi kollégám is beszélt, és amiről beszéltünk itt is. Én pozitívan látom azt, ami előttünk van. Főleg azért, mert ahogy átmegyünk azokon a dolgokon, amelyeken átmegyünk, lehetővé teszi azt, hogy tanuljunk, és hozzáigazodjunk a dolgokhoz. A VTO továbbra is lényegjelemes, sőt gerence ennek a bonyolult rendszernek. A jó hír itt nagyban az, hogy azok az elvek, normák, amelyek a VTO vitarendezési rendszerében működnek, azok, amelyek ezt az egész bonyolultságot működtetik. A regionális és kétoldalú kereskedelmi megállapodások az államok között mind ezen elvekre alapulnak, normákra és intézményekre a multilaterális szinten. Ez pedig fontos a jelenlegi helyzet azon válságban, amelyet jó részt az Egyesült Államok stílusának változása adódik, hiszen nem az érvelés változott, hanem a stílus változott. nagyon érdekes reflexiókat hoz magával. Ezek közül az egyik az, hogy senki nem tud válaszolni rá. Mit értek ez alatt? Az is utána azt mondja, hogy amikor vitarendezésről van szó, ők nem elégedettek a működéssel, meg a lényegi elemekkel sem, a rendszerrel sem meg a viták kezelésével sem, meg a megállapodások némelyikével sem. Van egy kérdés, ami visszamegy 94-95-re az antidömping elemek értelmezéséig megy vissza. 21 döntés van ezek ellen. Az antidömping módszertan értelmezését illetően a világ többi része nem ért ezzel egyet, de ők továbbra is fenntartják azt, hogy ezt meg akarják változtatni. Itt valamiképpen kapcsolatba kell lépni, a Dohai fordulóban volt erre lehetőség, de ehhez párbeszédre és kapcsolat fenntartás van szükség, és nem konfrontáció szerintem. Vannak más olyan témák, amelyek összefüggenek ezzel például a, a specializált bíróságok felállítása a kártérítések kezelésében. Ugye a jogi főosztály a WTO-ban feltette a kérdést, kinek van tapasztalata a, a kártérítések, a kilegítések tárgyában. És bár a nemzetközi kereskedelmi jogban nagyon képzettek itt a munkatársak, senkinek nincs gyakorlati tapasztalata. Amerikában meg az EU-ban is nagyon sajátságos módon dolgozzák fel ezeket a kérdéseket. Több ilyen kérdés van tehát, sorolhatnám a listát. Tehát a vitarendezési rendszer reformjának részleteit, hogy mi működik és mi nem, kb. 20 éve folyik. Hatalmas mennyiség irodalom jött létre, mert azt vizsgálja, hogyan lehet javítani a rendszert. És megint csak első, nincs arról elképzelés, hogyan lehet eh, ezeken ezekkel most tovább lépni. A kínaiak például, ahol most tartanak a globális gazdaságban és a multilaterális kereskedelmi rendszerben a legnagyobb, legnagyobb kereskedelmi szereplők nem állnak elő ilyen kapcsolatba lépési stratégiával a multilaterális szinten például. Úgyhogy nem mondom azt, hogy ne volnánk mi is felelősek, de mindenképpen lehetőség ez most arra, hogy egy kapcsolatba lépési módszert tan révén több olyan kérdést, amely révén kevésbé relevánsabb lett a rendszer, kezeljünk. Még két pont. A Dohaig forduló tárgyalásai körében az államok legalábbis 2008-tól 13-ig úgy döntöttek, hogy egyetértenek a nem egyetértésben a Dohai forduló folytatását illetően bizonyos kétértelmű megfogadások születtek a Nairobi legutóbbi miniszteri tanácskozáson, ám továbbra is működnek hasonló tárgyalási architektúrában, mint korábban a döntés előtették. Ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell oly módon, hogy valóban előlesen lépni. Van még egy kérdés, amelyről utal Bernard, amely a reálgazdaságból jön. Az átalakulás, ami a mai gazdaságban történik, ezeket nem követik azok a megállapodások, amelyek nem is 95-ből származnak, hiszen a, a, a fő elemek 1982-ben és 86-ban pont a lesztében kerültek kialakításra a főkeretek. Tehát 35 évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy mik lesznek a, a multilaterális kapcsolatépítés szabályai a globális gazdaságban azután nem, hogy leomlott a berlini fal, meg, meg Kína belépett a globális gazdaság szintrére, hanem internet, az internet is létrejött, úgyhogy utolsó szó az lehet, hogy a WTO lehet, hogy egy olyan felfelé menő versenybe lépett be, ami a regionális integrációból táplálkozik, és azt kell mondanom, hogy globális perspektívában vizsgálva Európa ebben a tekintetben nagyon fontos szerepet játszik, igyekezben vezetve ezt a felfelé tartó versenyt, amely foglalkozik a fogyasztók védelmével, az integrációval és egy sor egyéb dologgal. A Trump kormány fellépése előtt már volt egy olyan narratíva, miszerint a világ valamilyen konvergencia felé halad 20-30 év múlva lehetne, hogy lesznek elakadások. Lehet, hogy ez egy lehetőség. Utolsó gondolatom, ami, ami miatt nem tudok aludni, a fejlődő országokra, amikor gondolunk, meg a demográfiára, az ázsiai növekedésre, meg az afrikai lakosság növekedésre, a munkanélküliek tömegére, arra a demográfiára, amely 2050-ig felmérhető. És a, a válaszok hiánya a kereskedelmi integráció tekintetében az OECD gazdaságok körében nem válaszol azokra az igényekre, amelyekkel szembe kell nézzünk a világ ezen részéről belül lépésekről. Mr. Köszönöm szépen. Végül is Ridon úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Két megjegyzésem lenne, két, megjegyzése, például a nemzeti parlamentek szerepére. Indeed, first of all, the role of national government in... Valóban, nagyon fontosnak tartom a nemzeti parlamentek szerepét, egyrészt azért, mert a kereskedelmi politika manapság teljes mértékben összekuszálódik a belpolitikával. Az Európai Bizottság megpróbálta, megpróbálja integrálni a kereskedelmi politikát új módon. A biztosok kollégiuma, a biztosok testülete pontosan ezért hozott létre egy külön testületet a globalizáció eredményeire, előnyeire fókuszálva, hogy jobban tudjuk megszervezni az erőfeszítéseinket a szakpolitika területén, és természetesen a másik ok az az, hogy a nemzeti kormányok projektálják magukat a többoldalú multilaterális intézményekbe, hiszen ezekben a nemzeti kormányok a kulcs szereplők, ők vezetik az, az intézményeket, a szervezeteket. Tehát az egész, ahogyan korábban is elmondtam, arról szól, hogy a nemzeti kormányok milyen szerepet vállalnak fel, mennyi életet lehelnek ezekben a nemzetközi szervezetekben. Vagy megteszik ezt, vagy sem. Azt gondolom, hogy az összes nemzeti, nemzetközi szervezetben, amelyben tagok vagyunk, ezt a mozgató, rugó szerepet kell fölvállalni. És természetesen ezt irányítja a saját demokratikus irányítási rendszerünk, a CCP. De ez nem jelenti azt, hogy a WTO-ban a parlament ne játszana fontos szerepet, de fontos szerepet játszik, és ezért nagyon elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az, az Európai Parlamenti Delegációval együttműködjünk a miniszteri konferencia előtt, illetve közben. Tudom, hogy egy állásfoglalás tervezetet fontolgatnak ezen a területen, tehát készen állunk az együttműködésre, illetve a bizottság, a tárgyaló partner, partnerek, illetve a parlamenti delegáció együttműködését kívánjuk segíteni, és nagy erőfeszítésekkel próbáljuk kiaknázni ezt az együttműködést. És a miniszteri konferencián így nagyobb ütőerőt képviselni. Ami pedig a VTO-t illeti, illetve azon aggályt, hogy esetleg elveszítjük az itteni erőnket. Nos, azt gondolom, hogy oda kell figyelnünk arról, hogy a, arra, hogy a VTO esetleg központi szerepét elveszíti, tehát esetleg fönnmarad, de a központi szerepe sérül, de igazából el képzelhetetlen egy olyan világ, amelyben összeomlik a WTO, hiszen akkor megszűnne a szabályalapú rendszer, és ezt az Európai Unió ugye nem képzelheti el. Kérdés tehát, hogy mit tehetünk, hogyan támogathatjuk a WTO-t. Nos, vezető szerepet vállalhatunk, különböző módon támogathatjuk a WTO-t, egyrészt gyakorlatban segítjük a munkáját, hogy hatékonyabb legyen, napi szinten, tehát ez ugye tagként a mi hozzájárulásunk, illetve ami az alaptörvényeket, valamint az alapvető intézményének működését illeti, nem engedünk semmilyen hátralépést, valamint a jogszabályalkotási ágendát relevánsá és moderni teljesé tesszük, ez is nagyon fontos, és zárásképpen szeretnék rámutatni, elnök úr, hogy a WTO tárgyalások során a miniszteri konferencia előestéjén EU tagként támogattuk az, hogy további lépéseket tegyünk, és a jelenlegi WTO szabályrendszert kiegészítsünk hat különböző területen, szövegalapú tárgyalási javaslatokat nyújtsunk be a hat legfontosabb tárgyalási területen, a halászat, a, és így tovább. Tehát a legalapvetőbb kérdésekben mi vagyunk az egyetlen tag, amely ilyen konstruktív javaslatokkal hat szövegszerű tárgyalási javaslattal rukkolt volna elő. És ez szerintünk ez az a vezető szerep, amelyet gyakorolnunk kell. Köszönöm szépen, köszönöm a szakértőknek ezt a gyümölcsöző vitát, hozzájárulásukat ahhoz, hogy a munkánkat itt a szakbizottságban minél jobban végezhessük. Nagyon érdekesek voltak az előadások, felvázoltak néhány teljesen új aspektust. Köszönöm. A mai ülésnek ezzel vége, holnap reggel 9 órakor találkozunk.